és kollégák, üdvözlöm Önöket a ma délutáni ülésünkön, és óriási öröm a számomra, hogy itt üdvözölhetem Potocsnik biztos urat, üdvözlöm Önt az Ön szakbizottságában, a parlament Envi szakbizottságában rendszeres párbeszédet szeretnék önnel fenntartani, és az év elején természetesen izgalmas meghallgatni azt, hogy mi vár még ránk ebben az évben. Abban állapodtunk meg, hogy ezt a vitát egy kicsit rendszerben tartjuk, annak érdekében, hogy fókuszálni tudjunk arra, amiről beszélnünk kell. Három téma fog itt felmerülni, Először a erőforrás hatékonyság, ez lesz az első téma, utána a biodiverzitás, ez a második téma, harmadik sorban pedig a végrehajtás lesz, a negyedik körben pedig bármilyen más kérdést fel lehet tenni. Ezt önöknek eljutattuk, és a titkárság összeállította utána a felszólalók listáját. Már így is 27 hozzászólási kérelem van. Potocsnik úrnak pontban fél négykor, fél ötkor el kell mennie, és anélkül, hogy bármilyen időt is vesztegetnénk, legutóbb az Agória konferencián, a legnagyobb biodiverzitási konferencián találkoztunk, ez az ön sikere is volt. Láthattuk azt, hogy ön úgynevezett facilitator volt, ön próbálta a lehető legnehezebb témákat megoldani, és Hédegárt kollégája is ott volt, illetve a Cancúni konferencián is részt vett, tehát a multilaterális folyamat 2010-ben igenis előre mozdult. Azonnal meg is adnám önnek a szót, biztos úr, utána pedig megkezdenénk az első kört, úgy gondolom, hogy az erőforrás hatékonyság az első nagy téma. Thank you, Chairman. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedik, akkor rövid megjegyzéssel kezdeném. Környezetvédelmi szempontból horizontálisan szeretném el, áttekinteni a kérdések. Első ö, hivatali évemben az Európai Parlamentben jártam e, többször is, de ez az időszak egy gazdasági válság e, jellemezte. E, ezek határozzák meg a következő évtizedi politikánkat, azért, hogy az EU valóban kilábaljon a gazdasági válságból. <clears throat> Épp ehhez pedig hosszú távú elképzelések kellenek egészen 2050-ig, és alapvető, alapvetően meg kell változtatni azt, ahogy termelünk és fogyasztunk, különösen nem szabad a forrásokat elpazarolni. Jelenleg a fenntartható fejlődés szempontjából vegyesek az eredmények. Például a vízszennyezés vagy a vízminőség kérdésében a vízhiány, a, a légszennyezés szempontjából több munkát kell elvégezni, hogy megvédjük az ökorendszereket, és foglalkozunk a különböző például légminőségi kérdésekkel. Épp ezért tehát javítani kell a munkánkon, és szükség van a növekedésre, de fenntartható növekedésre. Ezért együtt kell működnünk a különböző kérdések megoldásában. Épp ezért nagyon örülök, hogy az Európai Parlament is hisz ezekben a megoldásokban, és 2011-ben hatékony politikákkal kell ezeket megvalósítani. Nézzük a, foly, a forrás hatékonyságot. Holnap a bizottság egy közleményt fogad el, a forrás hatékonysági zászlóshajó programra. 2011-ben, 2012-ben, 2002-ben ebben a keretben kell elfogadnunk a munkánkat. Ez a közlemény bemutatja majd, hogy a forrás hatékonyság e, már az egész bizottságnak a politikájává vált, nem csak a mi főigazgatóságunkká. Ez azt jelenti, hogy a környezetvédelmi célkitűzéseket a gazdasági célkitűzésekkel együtt kell megvalósítani. Hogyha egy évvel ezelőtt megnézzük a költséghatékonyság témáját, akkor most azok a reményeink, hogy megvalósítsuk őket, de ez egyáltalán nem biztos, hogy siker is, is lesz az egész Európai Unió számára szükséges ez a politika, és remélem, hogy ez mindannyiunk ambíciója lesz, ugyanis ez a különböző politikákon átvonuló politikát jelent, de a többi parlamenti bizottság segítségére is szükség van. A szolgálataimmal egy költséghatékony Európa programján dolgozunk, és e, elképzeléseinkben meg kell rajzolni, hogy mit akarunk elérni. Ez fontos lesz ahhoz, hogy a szakpolitikákat megfelelő módon irányítsuk. És így e, ez megtölti majd tartalommal e, ezt a keretet. A bizottságban és egész Európában is jelentősen előre léptünk az utóbbi egy évben a, haték, a költséghatékonysággal folytatott megbeszéléseken. A fenntartható kezelése a forrásoknak nagyon fontos a, a föld jövője szempontjából. A költséghatékony ipar és gazdaság felé való elmozdulás a leglényegesebb. Ehhez fontos, hogy minden szakpolitikában hatékonyan lépjünk fel, mind nemzeti, mind európai szinten. A különböző szakpolitikáknak pedig a célokat kell megcéloznia. Ezért szükséges lesz négy fajta megközelítésre az európai gazdaság átalakítására először is. Szükség lesz olyan jogszabályokra, amelyeket már megígértünk. E például a hulladékgazdálkodás az újrahasznosítás területén, és ez azt fogja eredményezni, hogy valóban hatékonyan használjuk fel a forrásokat. Sok erőfeszítést tettünk arra is, hogy a tagállamok utóbbi öt évben meghozott hulladékkezelési jogszabályait felhasználjuk. Ez számunkra nagyon fontos lesz, és a keret irányelvnek és az irányelv átdolgozásának a dokumentum nagyon fontosak lesznek abban, hogy elérjük a célkítőzéseinket. A hulladék felhalmozódásának megelőzésére illetően is sokat kell tennünk, és szerintem a megoldást nem csak a jogszabály és azoknak a végrehajtatása tekintetében fontos, hanem abban is, hogy a hulladék ne termelődjön, túl értékes legyen ahhoz, hogy hulladék váljon belőle. Második, a piacot is költséghatékonyá kell tenni. Olyan árakra van szükség, amelyek a gazdaság és a környezetvédelmi költségeket valóban tükrözik. A környezetvédelmi hatás ez ebbe az irányba fogja elmozdítani munkánkat. Az adózás például segítheti ennek a problémának a megoldását. Semmetám kollégával beszéltünk arról, hogy ez hogy lehet leghatékonyabban megvalósítani. Hol lehet gyorsan előre lépni, ez a környezetvédelmi szempontból káros támogatásoknak a megszüntetésében lehetséges. Egy felmérést végeztünk el, amely az intelligens konszolidációs programnak része. A harmadik, a jól tervezett, de nem elegendő kihasznált eszközöket is fel kell menni. Az ökodizájnra szükség van, az ökocintkékre, és környezetvédelmi audit rendszerekre, ahhoz, hogy kritikus tömeget alkothassanak. Szükség van nemzeti programokra is. Egy példa erre, hogyha a környezetvédelmi teljesítménynek bizonyos benchmarkjait meghozzuk, akkor ezek bizonyos termékeket hatékonyabbá teszi. Az első ökodesign intézkedések majdnem például az EU elektromos fogyasztásának majdnem 13%-át fogják megspórolni. A 2008 az SAP akcióterv is ebben segít. Például azzal, hogy az Oco Design irányelvet olyan termékekre is kiterjesztjük, amelynek jelentős környezetvédelmi hatása van. Ez a cselekvési terv 2012-re fog beérni, és szeretnénk, hogyha ezt a folyamat, ebbe a folyamatba mindenkit be lehetne vonni azért, hogy a jövő kihívásainak megfeleljen megfeleljen. És az Európai Parlament is kulcsfontosságú partner lesz ebben. A negyedik, szükséges egy integrált és összehangolt megközelítésre ahhoz, hogy fenntartható anyag felhasználást tudjunk megvalósítani. E, és ez a e, környezetvédelmi politikán túl lesz. Erre szükség lesz, ehhez szükség lesz pedagógiai erőfeszítésre is, ez pedig eléggé nehéz, amikor elsősorban a pénzügyi piacokra koncertálnak és az államadóságokra. De erre szükség lesz lassanként a e, e, költséghatékonysági e, célkitűzéseket be kell venni az EU gazdaságirányítási céljaiba is. Például olyanra gondolok, hogy a közbeszerzésnek a megszervezését meg kell szavazni, erről a bizottság szintén beszélni fog holnap. A, szerintem eznek a bizottságnak is meg kell vizsgálni a többi bizottságnak a munkáját azért, hogy hogyan tudjuk ezeket a költséghatékonysági célkitűzéseket elérni. Tehát egy új korszak nyílik meg a környezetvédelmi politika számára, különböző egyéni problémák megoldásából e, egy e, rendszerbeli megoldásá kell átalakítani a munkálkodásunkat. És ezért intenzívenben kell e, együttműködnöm a többi biztossal, például a légminőséggel kapcsolatos megbeszélésünk is ebbe az irányba mutat már, tehát hogy hogyan hogyan tudunk nemzeti szinteken is előrelépni. Reméljük, hogy amikor a, a biztosak saját javaslatokat megteszik, ez ezt fogja segíteni. A gazdaság átalakítása a növekedés felé az ö, ö, olyan feladat, amelyel kapcsolatban azonnal kell lépnünk azért, hogy ö, el tudjuk érni 2020-ra a paradigmaváltást Európa számára. Ez egy nagy feladat, de egy izgalmas feladat, különösen, hogyha az önök támogatására és együttműködésére is számíthatok. Köszönöm szépen. Potosnik biztos úr, a bizottságunk természetesen készen áll ezt eh, a politikai megközelítést támogatni, és az erőforrás hatékonyságot, a biodiverzitást és a fenntarthatóságot mindenféleképpen, mint három pillérét az új gazdaságpolitikának. És most köszönöm a hozzászólását, és rendszeresen szervezetten fogjuk most a hozzászólásokat meghallgatni, ami az erőforrás hatékonyságot illeti. Én nagyon örülök, hogy holnap a közlemény nem csak az nyersanyagokról fog szólni, egyre több nyersanyagot használunk fel Európában, hanem ez a közlemény foglalkozik az erőforrás hatékonysággal is, azzal tehát, hogy hogyan tudjuk a az erőforrásokat hatékonyabban felhasználni, a pazarlást elkerülni. Már 31-en jelentkeztek hozzászólásra, egy óránk van, és három témakör, tehát még egyelőre az első téma körnél ta, tartunk. Zéber úrnak adom meg a szót, nem tudom, hogy kérdés vagy megjegyzés. Kérem szakítson félbe, hogyha túl hosszan fogalmazunk. Köszönöm szépen, biztos úr. A legutolsó alkalommal, amikor találkoztunk, akkor nagyon heves volt, és most is igen hevesen fogalmazott, úgyhogy ebből Fakad az első kérdésem, a, nagyon fontos, hogy ilyen módszeres megközelítést alkalmazzunk, és ön, mint biztos, mit tesz annak érdekében, hogy ez a politika az állampolgárokhoz is eljusson? Gondolok itt az energiahatékonyságra például, vagy az izzókra, a haték, az energiatakarékos izzókra. Nem tudom, hogy ezek az elképzelések megfelelően eljutottak-e az állampolgárokhoz. Ön hogyan kíván ezen a területen lépni, hiszen ha az állampolgárok nem tudnak ezzel azonosulni, akkor nem tudunk jó szakpolitikát megvalósítani. Ami a az erőforrás hatékonyságot, illetve a hulladék kezelést. Itt óriási különbségek vannak Európában. Kampániában például már gyakorlatilag állandósult a hulladékválság. Múlt héten is szó volt erről a témáról. Vannak olyan országok, ahol szétválogatják a hulladékokat, más országok nem. Tehát önök a bizottságban milyen megközelítést alkalmaznak, a másik pedig a, ví- a vízzel kapcsolatos kérdésem lett volna. Az elnök félbeszakítja, Mario Peru kap szót. Köszönöm szépen. Biztos úr, én elolvastam a bizottság közelmúltbeli jelentését, nagy érdeklődéssel olvastam ezt, a hulladék kezelésre vonatkozóan, illetve az újrahasznosításra vonatkozóan. A szerves hulladék esetében azonban ezek a lépések nem voltak elég hatékonyak, nem gyűjtötték össze az ilyen hulladékokat, és az újrahasznosításról még nem is beszélünk. Én tudom, hogy a bizottság egy tanulmányon dolgozik ebben a témakörben. Milyen további információkkal tudnak szolgálni erről, illetve miért ilyen széttöredezett a szerves hulladékkezelés megközelítése? Itt ugyan van egy kötelezettség a szelektív hulladékgyűjtésre, amit 2011-ben meg kell valósítani, tehát az ágazat szereplői számára egy egyértelmű keretet kell teremteni, és garantálnunk kell az állampolgárok számára, hogy megfelelő környezetvédelmi lépések történnek az ő érdekükben. Szeretném most megkérdezni, biztos úr, az ön véleményét a kampániai hatóságok eljárásáról. Van, rendelkeznek-e végérvényes tervvel, és mit kíván a bizottság tenni. Grandi úr, egy percben. Én hálásan megköszönöm Potosnik úr első éves tevékenységét, különösen, hogy annyira elkötelezett a biodiverzitás iránt. Lenne néhány kérdésem az erőforrás hatékonysággal kapcsolatosan. Én teljesen támogatom az erőforrás hatékonyságról ön által elmondottakat, ugyanakkor viszont nem feledkezhetünk meg az erőforrások beáramlásáról sem. A végrehajtás szakaszában sokkal hatékonyabban kell gazdálkodnunk az erőforrásainkkal. Nem tudom, hogy hogyan gondolja, hogy a nyersanyagok beáramlását igyekszünk előtérbe állítani, és nem a nyersanyag források hatékonyabb felhasználását. Itt az energiára és a vízre korlátozta a hozzászólását, de természetesen ennél sokkal szélesebb kört érintenek ezek a dolgok, a mezőgazdasági politikától kezdve az iparpolitikáig. Az egyik lehetőség talán az, a úgynevezett környezetvédelmi számlákat alkalmazunk. Ez sokkal inkluzívabb megoldás. A Life Plus eszközt nem lehetne-e alkalmazni a környezetvédelmi elszámolásokhoz az egyes tagállamokban, Puszulit úr? Potosnik úr, én is nagyon szépen köszönöm, és én már várom ezt a bizonyos zászlós hajót, amit holnap fognak a közleményben bejelenteni nagyon jó, hogyha van egy ilyen úgymond zászlós hajó, ami rámutat arra, hogy milyen irányban halad a napi rendünk. Ugyanakkor viszont egyfajta ernyőre is szükség van a célkitűzések tekintetében. És hogyha a az alacsony széndiokszid kibocsátású roadmap is meg lesz márciusban. Ezeket összevontan hatékonyan kell kezelni. És hogyan lehet biztosítható, hogy az erőforrás hatékonyság, a vízgazdálkodás és a föld használat következetesen megvalósuljon? Az egyik egyértelmű cél a diverzitás veszteség jelenleg a környezetvédelmi lábnyomunk túl nagy, tehát biztosítanunk kell, hogy minden olyan szakpolitika, ami túlmutat a környezetvédelmen, gondolok itt például a kap reformjára, befűződjenek ebbe az általános célkitűzés rendszerbe. Hogyan tudja biztosítani, hogy ez az ernyő, a vízgazdálkodás vagy a talajgazdálkodás területén következett ténylegesen valósuljanak meg, és akkor most itt pontosan be is fejezem elnök úr, amit az elnök úr megköszön, és megadja a szót a következő kollégának, Körling asszonynak. Lehet, hogy prózai a kérdésem. Az környezetvédelmi jogszabályoknak megvan az ára. Olyan keretet akarunk teremteni, ami az állampolgárok jólétét, életminőségét javítja, jobb környezetet biztosít számukra és ezt eh, most eh, nagyon súlyos pénzügyi nehézségekkel szemben kell megtennünk. A bizottság eh, a költségvetési konszolidációt említi, amire mindenütt sor kerül, és mások is említették már, hogy ez komoly problémákat jelentenek a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtása területén, különösen gondolok itt a hulladék kezelése, hulladék gazdálkodásra, ahol a Elsősorban a helyi önkormányzatokra támaszkodunk, nekik kell ezt a szolgáltatást nyújtaniuk. És ennek során intelligensebbeknek kell lennünk, magyarul alacsonyabb költséggel megvalósítani, és itt ez érint más európai jogszabályokat, konkrétan gondolok itt a versenyképességi jogszabályokra. Amikor a kollégiumban erről tárgyalak, hogyan tudja biztosítani, hogy a környezetvédelmi kérdések és a költségvetési kérdések ne legyenek egymással ellentétesek? Rossi úr? Elnézést, Rosbach asszony. Kedves a, biztos úr, a bizottság szerepe a tengerek fokozott a területén is eh, ki kell, hogy domborodjon. Például a eh, műanyag hulladékok tekintetében milyen akciótervre gondol a bizottság? Hogyan reagál ezekre a eh, témákra? És a Kínával folytatott politika területén a különböző erőforrások vagy eszközök beszerzése esetében is felmerülnek az erőforrás hatékonysági kérdések. Másrészt a bizottság munkaprogramja hogyan kezeli a hulladék újrahasznosítását. Köszönöm szépen. Hübner asszony. Köszönöm szépen. A szavazatomat majd a kollégának adom meg. Elnök úr, köszönöm szépen. Mérkész, asszony. Köszönöm szépen. Biztos úr, hogy felvázolta az előre vezető lépéseket. A jövő képeit említette a jelenlegi eszközöket, illetve azt, hogy a jelenlegi keret megvalósítása terén történtek előrelépések. És ez nagyon fontos, hiszen nem csak jogszabályokat vagy szabályokat kell kialakítanunk, hanem azok fenntartásáról is gondoskodnunk kell. A gazdasági érték, a valós érték eh, mindenféleképpen kifejezése kell, hogy jusson. Milyen konkrét intézkedésekre gondol? a jövőt meg, jövőben megcélzott társadalom kapcsán. Egy olyan társadalomra gondolunk, ahol nem mindenki tulajdonában vannak a különböző elektromos berendezések, hanem bérlik azokat. És ezeket, amint elavultak, vagy már nem használhatók, visszaadják, és a ezt követően lehet gondoskodni az újrahasznosításról, tehát nem egyszerűen kidobják. Ezzel a termelők felelőssége is jobban érvényesülhet, nem tudom, hogy ennek hasznát látja-e, tehát egy ilyen bérlő társadalom, egy ilyen lease society kialakításának. Catherine Sullier, madame. Oui, merci, président. Donc, euh... Szépen, elnök úr. A nyersanyagok és a hulladékok újrafeldolgozása egymással összekapcsolódó probléma. Először, először is a műanyag hulladékról szeretnék beszélni. Ezeknek kettes előnye van a feldolgozása, és aztán, hogy újra lehet őket hasznosítani. Tehát nagyon fontos, hogy a hulladékokat ott helyben lehessen újrahasznosítani. A kérdésem az, a bizottság az gyűjtési és az újrafelhasználási célkitűzéseket hogy akarja elérni, és hogy látják a műanyag hulladékok felhasználásának az optimizálását. És hogy lehet a lantanidokkal kapcsolatban az a kínai egy oldalú importálással szembe szállni. Köszönöm. Marita Ózkok következik. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr. Örülök annak, hogy ilyen egyértelműen kiáll az erőforrás hatékonyság mellett, akkor, amikor a nyersanyagok biztosításáról van szó. Ez egy nagyon hosszú és nagyon jó lista, amit elénk tárt azzal kapcsolatban, hogy mit kívánnak elérni, kezdve az adóeszközöktől egészen a környezetvédelmi címkézésig, vagy akár a recyclingig, vagy a közbeszerzésig. A probléma nem az, hogy mit tegyünk, hanem azt, hogy hogyan. Az Európai Parlamentben nincs maga a többség, a miniszteri tanácsban sem jön létre megfelelő döntés, ellentétes döntések születnek, például a szénbányászat kapcsán. Tudjuk, hogy hogyan működik a piac, a BP például az oroszokkal együtt néhány héttel ezelőtt arról tárgyalt, hogy hogyan tudja még jobban a kőolajt eh, kitermelni. Ezen kívül eh, Kína Afrikában kívánja nyersanyag eh, igényét fedezni. Természetesen vannak politikai aspektusok, vannak fejlesztési aspektusok, versenyképességi kérdések is. De, de mit és hogyan fogjuk ezt elérni? Most pedig ezzel lezárjuk az első körét a kérdéseknek. Nem ez az első alkalom, hogy erről beszélünk, most pedig a biztos úr válaszolhat a felmerült kérdésekre. Köszönöm szépen! A végrehajtás kérdésével fogom kezdeni, és itt valóban nagy különbségek vannak Európában. Igen, eh, igaza van, úgy vélem, hogy az utolsó jelentés, amelyet az elmúlt héten adtunk ki a hulladék kezeléssel kapcsolatban, illetve ennek végrehajtásával kapcsolatban, ez igazán jól mutatja azt, hogy hol is állunk most. Mit lehetne tenni? A mi részünkre mi megpróbálunk lehető legtöbbet megtenni, vagy úgy, hogy informáljuk az állampolgárokat, a, vagy a különböző szemináriumokat szervezünk, de megpróbálunk irányt mutatni, de az általam említett területeken óriási különbségek vannak a tagállamok között. Vannak olyan országok, amelyek már tudják, hogy meg tudják ezt tenni, vannak, amelyek még nem jöttek erre rá. Négy vagy öt, öt, öt országban, Európában, ahol a Hulladék lerakás 5% között mozog, és az az üzenet, amelyet kaptam ebből a jelentésből, az az volt, hogyha át kell, át kell alakítani a gondolkodásmódot, és akkor nagyon gyorsan lehet előrelépni. De természetesen ehhez előzetes munkára van szükség, mielőtt még ez a változás megindulhatna. De hogyha ez megindul, és főként a hulladékok esetében ezt lehet látni, hogy egyfajta váltás már van. Felmerült még a kérdés a Then, and uh, we tried to show there that while there is a... a biohulladékkal kapcsolatban a azzal kapcsolatban már megpróbáljuk végrehajtatni a már meglévő jogszabályokat, itt a, a hulladéklerakásra is gondolunk, és nagyra értékeltük az Európai Parlamentnek az álláspontját, és amely kicsit különböző volt. A bizottságban bejelentettük azt, és számos alkalommal is elmondtam, hogy azt tervezzük, hogy kritériumokat szabunk meg a magas minőségű komposzt számára, és megvizsgáljuk azt, hogy mennyire jó az, hogyha a biohulladék mezőgazdasági felhasználásának alapvető standardokat szabunk, és megpróbálunk megfelelő gyűjtőrendszereket létrehozni az különböző tagállamokban, és megpróbáljuk az iratkozó nevet betartatni. Tehát ezzel próbálunk foglalkozni, és tulajdonképpen ez megfelel annak, hogy az önök az állásolásban is kértek. Kampánia kérdése mi a helyzet kampányával, ahogy önök is tudják, ez egy nagyon hosszú történet, és gyors megoldást nem lehet erre találni, hogy őszinte legyek. Maga a helyzet nagyon is nehéz. Rendszeres kapcsolatban állunk az olaszokkal, az olasz regionális hatósággal, és néhány nappal ezelőtt megkaptuk az új kezelési tervet is, az új irányítási tervet is. Két dolgot kell megtenni, az infrastruktúrát kell kiépíteni, hogyha infrastruktúra építésről beszélünk, akkor is ez évebe fog telni, még akkor sem most kezdjük meg. A másik dolog pedig az az, hogy megfelelő hulladékkezelést hozzunk létre. Elmondhatom, hogy a legutolsó terv, amit megkaptuk, a legutolsó válasz, amit megkaptuk tőlük, amit kaptunk tőlük, az elmúlt év elején, azzal nem voltunk elégedettek egyáltalán, mert ez nem mutatott fenntartó megoldás felé. A jelenlegi tervet nem tudom még kommentálni, de remélem, hogy sok minden változik, sok mindent kell még tenni. A legfontosabb az az, hogy meg kell szervezni a hulladékgyűjtést, meg kell szervezni a hulladék szelektálását, illetve begyűjtését az alapoktól kezdve. Hogyha ezt nem teszik meg, akkor nem igazán lehet egy hosszú távú fenntartható megoldást kiépíteni. Tehát jelenleg éppen értékelünk, ez egy szabálysértési eljárás, többet nem mondhatok erről, de mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy kielégítő módon tudjuk kezelni ezt a helyzetet. Jan Gebrande úrtól is érkezett egy kérdés. Két hiba van, amelyet láthatunk, amikor erőforrás hatékonyságról beszélünk. Az egyik az pontosan az, amiről is beszélt, vagyis az, hogy nyersanyag jelenik meg egyetlen problémaként, pedig nem ez az egyetlen probléma. Másrésztről pedig eh, a erőforrás hatékonyságot azonnal az ennek hatékonysághoz soroljuk be. Holnap indítjuk el a energia, az erőforrás hatékonysági kiemelt kezdeményezésünket. Politikai szempontból az lesz az üzenet, És uh, itt uh, a fő titkár indítja ezt el, tehát nem lehet az beszélsz neked, hogy a saját politikáját próbálja előtérbe helyezni. Egyetemű a kommunikáció, és uh, ez egy olyan dolog, amit mi pontosan úgy látunk, hogy ön is azt leírta. Tehát mindenképpen figyelemmel kísérem ezeket a történéseket is, és hogyha valamit tényleg az erőforrás hatékonyság kapcsán, akkor az a kérdés volt, hogy hogyan lehet az ökoszolgáltatásokat ide bekapcsolni, hogyan lehet a természetet megfelelően kezelni, és erre kell koncentrálni. Utolsó kérdése a Life Plus pluszra vonatkozott, továbbra is küzdünk a Life Plus-ért, szerintünk szükség van erre, de természetesen arról is beszélni kell, hogy mi lesz ennek majd a lényege. Az új pénzügyi tervtől függ sok minden. Hiszek abban, hogy a politikáinkat bele kell foglalni a többi nagyobb politikába. A jelenlegi helyzet egyébként az az, hogy környezetvédelmi biztosként 400 millió eurót kezelek évente, de ha megnézem az EU költségvetését, hogy milyen, mennyi mértékben történek, költenek a, a környezetre, akkor ez viszonylag nagy arány, 5 milliárd e, euró, tehát igazából luxus helyzetben vagyunk, hogyha a többieket rávesszük arra, hogy a környezetet kell előtérbe helyezni, akkor ez jó lesz, de ez nagyon nehéz pillanat számunkra, és itt valóban aktívá kell válnunk. Meg vagyunk arról győződve, hogy célirányosan kell elindulnunk, és a Life Plus pontosan ez. Ez egy specifikus kérdés. Viszonylag kevés pénzzel itt nagyon sok mindent tudtunk elérni. Nagy változást tudtunk elérni, amit a régiók az emberek és mindenki elismert. Bász, a te kérdésed az egyetemi célkitűzéseket illetően soha nem az volt a célja a kiemelt intézkedéseknek, hogy itt egyetemű célkötőzéseket határozzunk meg. Ezt mi szerettünk volna, mi szerettünk volna az ötöt ebben egyetemű célkötőzést meghatározni. A probléma az az, hogy hogyan lehetne ezeket meghatározni. Azt tudjuk, hogy ebbe az irányba szeretnénk haladni, és ezt mindenki elfogadja. A kérdés az az, hogy képesek leszünk-e valamit kifejleszteni, ami annyira egyszerű, hogy ezt megfelelően lehet nyomon követni, és így regionális szinten is adatok, adatokat kaphatunk, és ezt így végrehajthatjuk, és képesek leszünk-e arra, hogy ezt majd az EU 2020-as e ciklusába is beillesszük, mert ez a lényeg számomra, mert nagyon fontos ez, hogy a mi gazdasági politikáink részévé váljon ez, hogyha belefoglaljuk a gazdasági politikákba a környezeti kérdéseket is, akkor ez, ez így helyes lesz. A pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos kérdés érdekes volt, és hogy hogyan lehetne a környezetvédelmi kérdést figyelembe venni akkor, amikor erről beszélünk. Amikor a bizottságban beszéltünk az éves növekedési felmérésről, amit az e- év első felében adtunk közre, és tudjuk, hogy mi a helyzet most, nagyon súlyos a helyzet a pénzügyi piacokon, főként az euró stabilitásával kapcsolatban, és, azon, és az, hogy továbbra is erős partnernek kell maradnunk. Ennek kapcsán nagyon fontos az, hogy megértsük azt, hogy ez egy olyan kérdés, amely rendkívül súlyos. Ugyanakkor én a vitákban mindig azt mondtam, hogy jelenleg abban a helyzetben vagyunk, amikor csökken a, a foglalkoztatás, a GDP növekedés rosszabb lett, és nem hiszem, hogy a környezetet lehetne emiatt okolni. Tehát az a tény, hogy mindig, mindig azt mondják, hogy a ö, környezet ö, környezeti eh, környezetvédelem miatt voltak magasak, a, a, nem volt magas a foglalkoztatás. Tehát meg kell nézni azt, hogy milyen fajta a munkahelyeket teremtünk, milyen fajta növekedést érünk el, és tíz év múlva meg kell nézni azt, hogy hogyan lehetne kezelni a helyzetet, és hogyan lehetne elérni a környezetvédelmet. Most szerintem ideális pontban vagyunk. Nem a növekedés mennyiségéről, hanem növekedés minőségéről van szó, mert a növekedés minőségének kivításával két legyet tudunk egy csapásra, és pontosan ez a lényeg. Hogyha most rosszabbul állunk, az nem a környezetvédelmi kritériumok miatt van, hanem amiatt ö, ö, van, mert nem vettük eléggé figyelembe ö, ezeket. Marine litter is high on the Commission's agenda. A, a műanyaggal kapcsolatos kérdés. Volt novemberben egy szeminárium, és örültünk, hogy részt vettek a, a parlamenti képviselők is ezen. A viták abba az irányba mutattak, amelyet én is szeretnék majd követni a jövőben. Összességében ez egy olyan kérdés volt, amelyel nemzetközi szinten kell foglalkozni, és én mindenképpen szeretném követni azokat az elképzeléseket, amelyeket a szemináriumon elmondtak. Az egyik sok, sokkoló tény, amit megtudtam, az az volt, hogy a legtöbb szennyezés, ami az óceánban található, az szárazföldi eredetű. Tehát, hogyha a szárazföldön nem hagyjuk, nem, nem szüntetjük meg a szennyezést, akkor nem tudunk mit tenni. Tehát mindenképpen biztosítottam önöket arról, hogy nem fogom halogatni ezt a kérdést. Mindenképpen fogok ezzel foglalkozni. Kínáról inkább nem mondanék semmit most. Érkezett egy specifikus kérdés e, a politikáról. Nem tudom, hogy mit mondhatnék erre. Írásban tudnánk önnek válaszolni. Csak annyit tudnék elmondani, hogy Kína szemszögéből egyértelmű az, hogy, hogy ők egyértelmű politikát folytatnak annak irányába, hogy fontos globális szerepvállalává váljanak, és, és megpróbálják a, olyan, megpróbálják olyan politikát folytatni, amelyel ezt erősíteni tudják. Judith Merkes joggal mutatott rá ezekre a kérdésekre, a leasing egy jó megoldás lehet. Itt nem a, a, a Michelin például nem adják el a gumit, hanem inkább bérbe adják, és így növelik ugyanazon autó gumik felhasználásának hatékonyságát. A műanyagról már beszéltem, Kínáról is. Az utolsó kérdés pedig ugyanaz volt, az az, hogy nem, nem, hogy mit tegyünk, hanem hogy hogyan tegyük. Úgy gondolom, hogy erre nem válaszoltam. Köszönöm. Köszönöm szépen. Biodiverzitás a második kör. És talán mind a kettőt vagy a hármat majd meg tudja válaszolni. Nos, Biztos úr, üdvözlöm én is, és nagyon örülök, hogy egy párbeszédre ismét eh, ellátogat a szakbizottságunkhoz. Ma délután a sokszínűségről, a növekedésről, eh, a minőségi növekedésről már szóltunk. Szerintem eh, itt a növekedés kapcsán elsősorban a minőségre kell törekedni, és ehhez bizonyos intézkedésre vagy akciókra van szükség. Itt két akcióprogram van, az hatodik program, amely 2012-ben ér véget, és a 2010-es évben a környezetvédelmi ügynökség számos teendőre világ, mutatott rá azokra a területekre, ahol még tovább kell erőfeszítéseket tennünk. Úgyhogy gondolom, hogy ennek szellemében fogja majd a környezetvédelmi akciótervet elkészíteni. Ez mikorra várható, és hogyan fogja ezt nekünk bemutatni. Ami az öko-innovációs akciós tervet bejelenti. Ez így nagyon jól hangzik, ez a minőségről szól. A kérdés az, azonban, hogy ez milyen érintett feleket céloz meg, a közvéleményt, az ipart, illetve mit várhatunk ettől az akciótertől Köszönöm szépen. Billier. Monsieur le commissaire. Biztos úr, 2010-ben amikor a 2007-es, 6-os stratégia nem sikerült, akkor érdek, örültem a nagójai hétnek, amikor a bizottság felvázolta, hogy mit akar tenni a földgömb jövője életében. Nagy lépést tettünk, de tudjuk, hogy még nem értünk el a végére. A nagi, nagójai megállapodást most a gyakorlatba kell átültetni, és ezért az Európai Parlament türelmetlenül várja, a 2020-as sokféleségi stratégiának a kiadását, amely a mezőgazdasági és a halászati és a kohézító politikákat is meghatározza. Tehát, biztos úr, milyen ütemtervet remélhetünk, mi történik majd az elkövetkező hat hónapban, milyen új módszerek, eszközök fognak rendelkezésekre állni a jogalkotásra és az elkövetkezendő célkitűzésekre. A, az európai e, munka összehangolásának benne kell lenni az új stratégiában, a biodiverzitásról foglalkozó stratégiában. Köszönjük szépen, akkor biztos úrnak a válaszai következnek 5 e, percben. Először is. A hetedik környezetvédelmi e, akcióterv, mint ahogy jogosan is mondta, a talaj politika után, majd el kell dönteni, hogy hogyan folytassuk. <clears throat> Nem akarjuk tehát én nem vagyok ellené, ellene a hetedik környezetvédelmi tevékenységi tervnek, és amikor Eh, erről vitatkozunk, akkor csak annyit mondok, hogy kérem, koncentráljunk egyenként a feladatokra, és amikor a kérdés felmerül, hogy hogyan folytassuk, akkor döntsünk arról. A másik kérdés is kapcsolatos ezzel, tehát amikor azt kérdezte, hogy mit teszünk az elkövetkező két évben, sok dologról kell döntenünk. 2011-ben már a jövőnk szempontjából sok mindenről döntünk, például a mezőgazdasági politikáról, a halászati politikáról, a kohéziós politikáról. Aztán a mi javaslataink következnek, amely a diverzitás stratégiával kapcsolatosak, aztán a, a forráshatékonysággal kapcsolatosak. Ezeket mind figyelembe kell vennünk, és akkor aztán lesz a hetedik környezetvédelmi tevékenységi tervnek a, a jelentése. Aztán a, a talaj jelentésből is láthatjuk, hogy, hogy másfajta megközelítés is kell, ahhoz, hogy a környezetvédelmi problémákkal foglalkozni. És ezek valószínűleg mások lesznek, mint tíz évvel ezelőtt voltak. Tehát a válaszom erre azt le, az lesz, valószínűleg jövő évben, 2012-ben elő kell állni a következő fázisával a, e, het, a hat, hetedik környezetvédelmi akciótervnek. Na, nem most, mert most jelenleg más kérdésekre kell választ találni. Ezzel azt akarom mondani, hogy nincs elvesztegetni való időnk. Egész egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, hogy elvesztegessük az időt. Tehát nagyon fontos épp ezért, hogy mindannyian együttműködjünk ezekben a kérdésekben, azért, hogy az alkalmat felhasználjuk. Amikor pénzügyi javaslatot lesznek le az asztalra, az az öt, következő 5-10 évre lesz javaslat. E, és akkor már túl késő lesz, hogy akkor tegyük le az asztalra a hetedik környezetvédelmi e, akciótervet. Tehát tudnunk kell, hogy hol állunk, hova akarunk elérni. De én nem hezitálok. Néha ezt a kifejezést használjuk. Nos, akkor nézzük a biodiverzitási stratégiát. Amint lehetséges, ezt letesszük az asztalra. Vannak belső eljárásbeli problémák, őszintén megvalom, de ez csak néhány héttel tolja ki a munkát, de tulajdonképpen már a munka végső fázisában vagyunk. Korlátozott számú intézkedések körül alakítjuk ki a stratégiát, és lesz egy ütemterv arról, hogy a meglévő jogszabályokat hogyan hajtsuk végre. És és a transzverzális jellegét is figyelembe veszük a dolognak. Tehát ez a válasz Szandrin kérdésére is. Csak ennyit szeretnék hozzátenni a meglévő Natura 2000 jogszabályokról. Ez most a végrehajtás szakatában van, és ezt 18, 17-ről 18 százalékra terjesztettük ki, de megfelelő menedzselési tervekre van szükség, és megfelelő finanszírozási tervekre. Tehát épp ezért megvizsgáljuk, hogy mit csinálnak a tagállamok, és, és szigorúan fogjuk ezt számon kérni tőlük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Harmadik kör a végrehajtás, a méghozzá a meglévő jogszabályok végre hajtása. Florence jön először, aztán Dan Jörgensen. Köszönöm szépen. Köszönjük. Biztos úr, mindig kiválóak a válaszai. Néhány kérdést szeretnék feltenni a növényvédőszereknek a szabályozásáról. Két évvel ezelőtt új szabályt, rendeletet fogadtunk el ezek forgalmazásáról és most következik a végrehajtásnak az első határ ideje, június 14 4-e, amely kevesebb, mint 5 hónap múlva meg lesz. A bizottságnak szüksége van az adatbenyújtási határidőnek a meghatározására. Ez nagyon fontos, ugyanis a meglévő adatkövetélmények 91-esek, és nyilvánvalóan nagyon sok új jogszabály született azóta. Ez azt jelenti, hogy az új követelményekre szükség van. A kérdésem az, hogy átlátja-e, hogy ezeket a követelményeket valóban össze tudjuk állítani június 14-ére. Hogyha négy, akkor felkészülte erre a helyzetre. És egy végső kérdés, a revarítok a szak kapcsolatban, az élelmeszerekben való maradványanyagokra is figyelni kell. Tehát a civil szervezetek e számon kérik rajtuk, rajtunk. Köszönöm a következő. Biztos úr, nagyon szépen köszönöm a látogatását, az érdekes előadását. Néhány jövőbeni víziót felvázolt, és az előttem szóló is említette, hogy végül is ezeket a szabályokat a tagállamoknak kell megvalósítania. És eléggé kiábrándító tapasztalatunk volt itt a bizottságon belül, ami az észszerű ról való döntést, illetve annak tagállami megvalósítását illeti. Ausztria és Olaszország között, vagy Németország és az Egyesült Királyság között, de említhetném az új tagállamokat is, e tekintetben alig van különbség. Nagyon jó lenne, hogyha felemelni a szavát ez ügyben, és az, azokat, akiket megillet, bíróság elé citálna. Köszönöm szépen, Chris Davis. Dan Jorgensennek a hez csatlakoznék. Amikor a rover írtókról és a méhekről beszélünk, akkor a bizottság tette valamit hiszen vannak tagállamok, amelyek már léptek ebben. A fő kérdésem a környezetvédelmi szabályoknak az alkalmazása azokban a tagállamokban, ahol nincsenek megfelelő ellenőrzési kritériumok. Mi történik? 12 évvel ezelőtt volt egy ajánlás a minimális ellenőrzési követ, kritériumokról és tudjuk, hogy hatalmas különbségek vannak a különböző tagállamok között. Vannak olyan tagállamok, ahol nagyon kevés a rendelkezés azzal kapcsolatban, hogy rendszeres környezetvédelmi ellenőrzések legyenek, míg Hollandiában például, vagy Dániában, van, hogy naponta történnek ilyenek. Tehát szükséges van arra, hogy minimális normákat alkalmazzanak. Köszönöm. Hm? Nos, az egyik kérdés a kéndioxid határoknak a kérdése. Potocsnik biztos úr azt ígérte, hogy tavaly év végére e, a jogalkotási javaslat megtörténik. E, tehát nem tudom, hogy most hol tartunk ezzel kapcsolatban. A másik kérdés a, a levegőminőség kérdése. És itt is várjuk a nemzeti e, kibocsátási határértékeknek az irányra szóló irányelveket, és a légminőség, levegő minőségnek a tematikai stratégiájával kapcsolatban is hol tartunk. Köszönöm szépen. A balti tengeri képviselők már jártak az irodámban, e, és biztosan más irodákban. Nos, akkor ezek voltak a végrehajtási kérdések. A növényvédőszerekkel kapcsolatos kérdésre őszintén azt kell mondanom, hogy nem vagyok biztos, hogy most meg tudom adni a választ, de mindenféleképpen biztosítani fogom, hogy minél előbb írásos formában erre válaszolok. Én nem hallottam, hogy bármiféle késedelem vagy kérdés merült volna fel ez ügyben. Remélem, hogy minden rendben történik, de igazából nem tudom, hogy konkrétan eh, mi a helyzet az adat előírásokkal kapcsolatosan, hogy eh, ezekkel kapcsolatosan számíthatunk-e problémákra. De mint ahogy említettem, erre majd válaszolunk, és eh, Krisznek is ugyanez a válaszom a növényvédőszerek, illetve a méhekre vonatkozó kérdés kapcsán. A végrehajtás valóban egy súlyos kérdéskör. Más kérdésekhez vagy területekhez hasonlóan itt sincs egy varázspálca, de itt valóban súlyos problémák várnak ránk, hiszen az Európai Unió egészében messze elmarad a végrehajtás a kívánalmaktól. Úgyhogy véleményem szerint itt egy komoly politikai vitára kell sort keríteni. Én a következőt tervezem. Egy politikai közleményt szeretnék kiadni az év során, amiben érinteném mindazon kérdéseket, amelyeket önök is felvetettek, például a megfelelő felügyeleti kritériumok, szükség van-e ez e tekintetben egy konkrét irányelvre, vagy például egy hulladékkezelési, végrehajtási ügynökségre esetleg EU szinten. Tehát ezekkel a kérdésekkel magam is foglalkozni kívánok, mégpedig módszeres módon, és eh, kívánom, hogy önök is eh, ezekre a kérdésekre külön figyeljenek oda az elkövetkezendő fél évben. Nagyon fontos, hogy ezeket a felhalmozott problémákat megoldjuk. Még egy dolog, gondolom, hogy tudják, hogy Szlovénia esetében én voltam a tárgyalófél még a csatlakozás során, és akkor igen súlyos átmeneti intézkedéseket fogadtunk el a hulladékkezelés, a vízgazdálkodás, illetve a szennyvíz kezelés területén, olyan területeken tehát, ahol igen fontos beruházásokra volt szükség ahhoz, hogy megfeleljünk az EU követelményeknek. Az én eh, mandátumom alatt fog lejárni ez az átmeneti időszak. És nagyon fontos, hogy amikor a jövőről tárgyalunk, a kohéziós politika jövőjéről, akár önök is szót ennek, akkor ezeket figyelembe vegyék. Ugyanis az egyes tagállamok nem tudnak ezekkel a kérdésekkel egyedül megbirkózni, és ezt is figyelembe kell venni. Nagyon is logikus, hogy ehhez EU szinten is kell társfinanszírozást vagy támogatást biztosítani, hiszen ezzel mindenkin, mindenkin segítünk. Tehát ha például a Duna szennyezéséről beszélünk, ha ez északon történik, akkor ennek tovább gyűrűző hatása van Magyarországon keresztül végig a folyón. Én nem tudom, hogy az év végéig ígértük -e ezt a törvény, illetve jogszabályi javaslatot, minden esetre ez most már a véglegesítés fázisában van, úgyhogy az elkövetkezendő hónapokban a végső tervezetet kiadhatjuk. A levegő politikával kapcsolatos vita lényege az volt, hogy az egész kollégium figyelmét, minden biztos figyelmét ráirányítsuk erre a kérdésre. Két fontos dolog van, bizonyos konkrét területeken, különösen a részecske szennyezés a városokban, vagy az ózon szennyezés tekintetében a helyzet egyáltalán nem javul. És ez mind a forrásokkal függ össze. A részecske szennyeződés elsősorban a városi közlekedésnek tulajdonítható. Tehát ugyan ezzel a kérdéssel mindenféleképpen foglalkoznunk kell a jövőben, de arra is garanciát kell kapnunk, hogy a szakpolitikai javaslatok az egyes biztosok hatáskörébe tartozó szakpolitikai javaslatok az ezen vagy erre irányuló követelményeknek megfeleljenek, már ami a levegő minőségét illeti. Tehát valami hasonlót kell tennünk, mint amit az energia és a klímaváltozás terén tettünk. Hasonló megközelítést kell alkalmaznunk. A közlekedés, energia és környezetvédelem kérdését együttesen kell tehát kezelni, és várhatóan 2013-ra megszületik az erre vonatkozó javaslat. Én nem azt látom, hogy itt halogatnánk ezt a kérdést, éppen ellenkezőleg a nek a nek irányelv, amikor ennek a tervezete megszületik egy-két éven belül, akkor végül is azt kell megnézni, hogy ebben a helyzetben milyen támogatást tudunk kapni az egyéb szakpolitikai területekről, és milyen eredményeket fog ez hozni az egyes tagállamokban. Ez a valós kérdés. Köszönöm szépen. És az utolsó kérdéskör vagy témakör az egyebek. Kilenc jelentkezőnk van. Kérem, hogy egy percben tegyék fel a kérdésüket. Elsőként eh, csapa kap szót. Igyekszem rövid lenni. Először is gratulálok a kiváló munkájához, amit az erőforrás hatékonyság terén végzett ebben a igen problematikus helyzetben. Miért nincsenek konkrét célkitűzéseink mondjuk 2050-ig az erőforrás felhasználás tekintetében? Gondolok itt például a nem megújuló erőforrásokra, illetve a biodiverzifitás érintetlenségére és a fenntarthatóságra. Három kérdésem lenne konkrétan. Először is milyen tervei vannak a GPI és az innovációs partnerség tekintetében, ami a vállalatokat és a kutatókat össze fogná, hogy ezekkel a kihívásokkal fenntartható módon lehessen eh, felvenni a harcot. A nyersanyag eh, kezdeményezése vonatkozik a második kérdésem, harmadsorban pedig a rendelet tekintetében, amikor az energia, illetve az erőforrás hatékonyságról van szó, és a nem közúti járművek engedélyezéséről milyen terveik vannak. Köszönöm szépen, biztos úr, én is gratulálnék a kiváló munkájához. Az EU-Mercosur megállapodásra vonatkozik a kérdésem. Én ezt botrányosnak tartom. Az elvégzett értékelés alapján, 2009-es értékelésre gondolok, 472 millió hektár erdőt fog elpusztulni ezen megállapodás következtében, és ez nem veszi figyelembe még az ennek következtében a lakhelyüket elhagyni kényszerülők számát. Nem tudom, hogy tisztában van-e ezzel a problémakörrel, illetve hogy az ön szolgálata mit kíván tenni, részt vesznek a tárgyalásokban, illetve milyen döntés várható Nagoyában. Kramer kollega, köszönöm szépen. Két kérdésem lenne. Az egyik az ipar általi kibocsátásokra vonatkozik. Tavaly született meg az irányelv, és a bizottság munkacsoportai, csoportjai is egy új eszközön dolgoztak az emissziós kereskedelmi rendszer kapcsán, és időközben azt hallottuk, hogy az ezzel kapcsolatos munkát a bizottság leállította, nem tudom, hogy ez ugye nem hivatalosan hallottuk, de meg tudja erősíteni, hogy ez -e a helyzet. A második kérdésem szintén rövid lesz. A munkaprogramjában a bizottság említi, hogy a CO2 csökkentést a tehergépjárműveknél e, e, kívánja érni, és hogyan, milyen tervei, konkrét tervei vannak e tekintetben Mihály Propolulos úr. Köszönöm szépen. Novemberben iránymutatókat kaptunk a GMO-kkal kapcsolatos kockázatokra vonatkozóan, illetve azok hatására vonatkozóan. 2011-ben a bizottság ezeket az iránymutatókat egy kötelező érvényű szabályjal kívánja megtoldani a GMO-k engedélyeztetése vagy tiltása tekintetében. Meg tudnám mondani, biztos úr, hogy ön, illetve a főigazgatóság milyen munkát végzett ezen a területen, illetve ez a folyamat foglalkozik-e majd a GMO-kkal kapcsolatos agályokkal, Dali biztos úr, ugyanis az importot engedélyezni. Rossi úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, a 2011-es munkaprogramban egy külön rész foglalkozik a polgári védelemmel. Mit kíván konkrétan tenni e területen? Megfelelő koordinációra gondol-e az EU-s szintű eh, katasztrófa prevencióval vagy kezelési rendszerekkel? Ha például egyes eh, országokban eh, súlyos árvíz helyzet alakul ki, akkor ennek következtében komoly földcsúszamlások is várhatóak, vagy lehetnek olyan katasztrófák, amelyek egynél több országot érintenek, tehát mit kíván tenni katasztrófa védelem területén, és esetleg gondol -e egy alap létrehozására, egyfajta szolidaritási alapra, ugyanis jelenleg ezt az alapot csak akkor lehet igénybe venni, ha a kár egészen elképesztő méreteket ölt, és nagyon ritkán élnek eh, jelenleg ezzel az alappal. De nagyon hasznos eh, lehetne ezt is igénybe venni, amikor eh, ered, környezetvédelmi katasztrófákra kerül sor. Elnök úr, ami a polgári védelmet illeti, itt Georgia asszony az illetékes, de talán ön is tud válaszolni. Ode, Hader János úr, kér szól. Kérésem lenne a biztos úrhoz jó háromnegyed évvel ezelőtt fogadta el a parlament a cianidos bányászati technológiák betiltására vonatkozó határozatot. Ez világos feladatokat jelölt ki a bizottság számára. Szeretném megkérdezni, hogy hol tart a munka. Ezt szeretném megtudni a biztos úrtól. A másik egy kérés. Két héttel ezelőtt eljutottunk önhöz egy koncepciót, egy javaslatot ami egy európai katasztrófa biztosítási díj bevezetésére tett javaslatot. A hely és az idő nem alkalmas arra, hogy erről részletesen beszéljünk, én inkább csak azt szeretném kérni öntől, hogy részletesen tanulmányozza át ezt a javaslatot, támogassa ezt, és biztosítsa a kollégáink számára azt, hogy a lehető legrövidebb időn belül a megfelelő szakmai egyeztetések elkezdődhessenek. Köszönöm szépen. Tehát ami a szén támogatást illeti, azt hiszem, hogy Potocsnik úr nem az illetékes biztos. Utolsó kérdés, Krista Klász. Köszönöm szépen. Biztos úr, ma szeretnék mindent kiszámolni, és felmerül a kérdés, hogy lehetséges-e ez. Nem igazán tudtunk ma reggel sem új paramétereket meghatározni. A kérdés az az, hogy hogyan lehet azt mérni, amit ön is mondott, hogy hogyan lehet minőségi növekedést elérni. Úgy gondolom, hogy egy környezetvédelmi gazdasági összmérlegre van szükség. Nem tudom, hogy ez realisztikus-e, óriási bürokráciát építünk ki, nem tudom, hogy ez mennyire hatékony. Az inputot és az outputot kell összehasonlítani, és nem lehet összekeverni a szezont a fazonnal. Szerintem még nem tartunk itt, hogy ilyen fajta paramétereket meghatározzunk. A kérdés az az, hogy ki fogja majd kiszámolni azt, hogy mi hatékony, hogyha már hatékonyról beszél, hatékonyságról beszélünk. Köszönöm szépen elnök, mivel én vagyok a jelentéstevője a dossziének, ezért örülök annak, annak, hogy beszél eh, erről az UNAP-ról. Jó lenne, hogy ez a statisztika világszinten létrezne, de majd a biztos úr mond erről valamit. Ez volt az utolsó kör, számos kérdés merült fel, amit nem tud esetleg megválaszolni most, ezt majd írásban kapjuk meg öntől, tessék. Öné a szó, biztos úr. Igen, sajnos nem mindent tudok majd megválaszolni. Joint uh, the question which uh, Sir asked a kérdés, amit Szirpa tett fel a közös kutatási kezdeményezések a PPP-k. Én hiszek mind a kettőben. Ezek olyan elképzelések, amelyeket az elmúlt bizottsági szemináriumon is megvitattunk, akkor, amikor a finanszírozás új innovatív módjairól beszéltünk. A megszólítások idején, amikor korlátozott erőforrásokkal kell szembenéznünk európai szinten, másrészt pedig azt látjuk, hogy egyre inkább nő az igény arra, hogy európai szinten ö, foglalkozzunk dolgokkal, akkor a legjobb ö, módja ö, annak, hogy ezt a kérdést megoldjuk, az az, hogy összekapcsoljuk a magán, illetve a, a, az állami tőkét, a magán tőkét az államtámogatásokkal. A közös innovatív kezdeményezések pont ide tartoznak. Ezt az eszközt próbáljuk kihasználni a környezetvédelem területén is. Megpróbálunk innovatív eszközöket felhasználni a környezet területén, meg kell nézni, hogy hogyan lehet megnézni hogy hogyan le, meg kell nézni, hogy hogyan lehet kihasználni legjobban az Európai Beruházási Bank lehetőségeit is. A nyersanyagokhoz kötődő kezdez, kezdeményezés, ezt elhalasztottuk, ezt holnap kellett volna elfogadni, de csak a jövő héten lesz ebből valami. Három pillér van, amely benne van a nyersanyag kezdeményezésben. Beszélünk itt is az erőforrás hatékonyságról, és figyelembe vesztük a környezetvédelmi vonzatait is ennek a kérdésnek. Nagyon sokat beszélünk ezekről a kérdésekről a nyersanyag kezdeményezésben. A az a megállapodás, amit ön említett, én nem ismerem ezeket az adatokat, ezeket meg kell vizsgálnom, és úgy vélem, hogy A szolgálataink erről valószínűleg tárgyaltak, de a vezető szerep, a vezető igazgatóságnak jut, jut ennek kapcsán. Amit tehetek, az az, hogy megnézem azokat a kérdéseket, amelyeket kiemelt, informálódok, és meglátom, hogy mi lesz ennek a következménye. Megtesszük mindent annak érdekében, hogy az új irányelvet végre lehessen hajtani, ezt ö, ö, figyelembe vettük ennek kapcsán, ennek, figyelem, ennek kapcsán figyelembe vettük az illegális fakitermelés kérdését, az önkéntes flekt megállapodásokkal is foglalkoztunk, mivel Csütörtökön ott voltam a flektel kapcsolatos konferencián, tudom, hogy ezzel kapcsolatban ebben az évben még lesznek kezdeményezések. Az ETS-sel kapcsolatban nem tudom, hogy hol jegyeztük ezt fel, de egy dolgot szeretnék megemlíteni. Három kérdés volt, az ETS volt a GMO, illetve a polgári védelem kérdése. Hát mind a három kérdés nem igazán hozzám tartozik, de megpróbálok válaszolni ezekre. Az ETS-t illetően nem tudom, hogy ezt elhasztották-e, mert általában ezekben a vitákban akkor veszünk részt, amikor már eléri ez a kabinet szintjét, és azelőtt nem igazán veszek részt ebben a vitában, hiszen Koni Hedegárt kollégám kezében van ez az ügy. A GMO-kkal kapcsolatban a bizottságban teljes körű koordináció van az olyan kérdésekben, mint a környezetvédelmi kérdése, mielőtt még a GMO-kat engedélyeznék, de hozzá kell tennem, hogy Dáli biztos úr egy teljes csapatot örökölt tőlem, a DJ Environment csapata is foglalkozott a GMO-kkal, de bízunk abban, hogy Deli kollega és a csapata is teljes mértékben foglalkozik ezzel a kérdéssel. A polgári védelmet illetően erről elég sokat tudok, mert én is részt vettem ebben a történetben. Tudom, hogy Kristalina, a kollégám, valami hasonlót már javasolt, azt, azt mondta, hogy a szolidaritás alapnak nem az a lényege, hogy közvetlenül, ez az a lényeg, hogy közvetlenül lépjünk fel akkor, amikor segítségre van szükség a tagállamokban. Tehát egy teljes folyamatot kell figyelembe venni, kritériumokat kell teljesíteni. A tagállamok a parlament részéről jóvágyására van szükség, általában egy évbe telik az, amíg megkapják a tagállamok a segítséget ebből az alapból. A polgári segítségnyújtás védelem megtörténhet azonnal. Mindenképpen nagyon gyorsan kell fellépni. Anyagi szempontból is, pénzügyi szempontból is valóban igazuk van abban, hogy ez még hiányzik, és úgy gondolom, hogy kolléganőm ezzel majd megfelelően fog foglalkozni. Áder úr egy írásbeli választ fogok önnek adni a ilyen kapcsolatban. Nem felejtettem el mindazt, amit már önnel beszéltünk. Végezetül pedig a GDP-n túlmutató kérdés, ha jól letettem a kérdést. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy a GDP-vel kapcsolatos adatokat könnyen lehet vizsgálni, akkor ez téved. A GDP egyfajta iránytű mam, amely alapján azt tudjuk mérni, hogy a motor milyen gyorsan pörög, de nem tudjuk, hogy milyen irányba haladunk, és mennyi üzemanyagra van szükségünk. És pontosan erről van szó. Természetesen valakinek figyelembe kell vennie azt is, hogy hogyan fejlődnek ezek a dolgok. Eléggé meglepődve hallottam azt, hogy nem szavazott a bizottságuk pozitívan a gdp kapcsolatos jelentére. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amely igen, nagy figyelmet kellene szentelni. Én megértem, hogy mik az aggájaik, de kérem, egy ilyen iránytűvel, amelyel most rendelkezünk, a rossz irányba haladunk. Erről van szó. És hogyha ebbe az irányba haladunk, akkor valóban ez problémát fog jelenteni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm szépen eh, János Potosniknak, mint mindig. Nagyon átfogó, nagyon eh, eltökélt volt a vita, és tudjuk, hogy nagyon sok ügyért küzd. 73 pontot láttam, amit ön feljegyzett a papírjaira. Azzal szeretném lezárni a mai vitát, hogy 2011 egy döntőfontosságú év lesz az EU 2020-as stratégiáját illetően. Döntő jelentőségű ez, hogy milyen irányt fogunk majd venni. Fontos ez az a mezőgazdaság, a halászati politika reformját illetően, az alapokkal kapcsolatban is fontos ez. A szakbizottságunk önt támogatja, ön mögött állunk, és szeretnénk, hogyha megfelelő irányba mozdulna el az Európai Unió. Köszönjük szépen, hogy ellátogatott hozzánk, és sok sikert kívánunk önnek, hogy a bizottságon belül a különböző dossziékkal megfelelően tudjon foglalkozni. Potosdik úr, köszönöm szépen, és már várom a következő hasonló vitánkat. Eh, Marita. Marita. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir machen weiter. Noch drei Abstimmungen heute Nachmittag. Kollégák, akkor folytatjuk, még három témánk lesz, a 23-as pont lesz az első, amit megvitatunk. A 2013 után a fenntartható európai bocsánat, 2010 évi jelentés, 2007-2013 között időszak José Manuel Fernández, a jelentéskészítő. Önök előtt van a szavazólista, és meg is kezdjük a szavazást. Kettes módosító indítvány. Részlekéti szavazás három részben. Első rész ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette. Dagegen, Enthaltungen abgelehnt ezt elutasítottuk, harmadik rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes módosítás mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Hármas módosítás mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes módosítás mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Hatos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Sieben. A hetes következik mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. 8-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene, Az LPP-ből e kiszavazott senki. Tartózkodik? Nos, akkor még egyszer. Tízes mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Tizenegyes mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Tizenhármas mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19-es részenként első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 20-as, 21-es szóbeli módosítókkal mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodik elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 25-ös mellette ellene tartózkodnék elutasítva. 26-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 29-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 31-es részenként első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik elutasítva. 32-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 33-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 34-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 35-ös mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 35-öst. A szavazás lezártam. Elutasítva. 36-os mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. 37 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 38-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. És a végső szavazás következik. A szavazást megnyitom. A szavazást lezártam legyen mellette egy tartózkodás, egy nem szavazat. Gratulálunk José Manuel Fernández jelentés készítőnek. Következő napi rendi pontunk a 23-as napi rendi pont. Also 23. A 23-as politikai kihívások, költségvetési források a fenntartható Európai Unióban 2013-on túl. Jan Gerbrandi a jelentéstevő. Az első javaslatban nem mindenki volt érintett. Nem tudom, hogy így tudunk erről szavazni, vagy pedig van-e ellentmondás. Az egyes közös módosító, ez nem egy konszolidált, jó, ha nincsen ellenvetés, akkor a közös egyes módosítóról, szóbeli módosítóval együtt kitámogatja, ellenzi, tartózkodás, akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. nyolc arányban elfogadtuk. Az egyes bekezdés következik. Az eredeti szöveg részenként szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik az egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva a kettes mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük, tehát a kettest. Mm, lezárom a szavazást, elfogadtuk. A hármas módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva, négyes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 12-es okafogyottá válik a 6-os mellett, ellene tartózkodás elfogadva. A 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 7-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 10-es részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. akkor a 20-assal folytatjuk. Szirpa Pétikájnen féle módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogad, elutasítva. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es mellett ellene tartózkodás elutasítva 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 31-es következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es okafogyottá válik, 33-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 34-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 35-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva 36-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 37-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 39-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 41-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 42-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 43-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. És akkor ezzel a záró szavazás következik, következik géppel. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 55-en mellette, ketten ellene, tartózkodás nélkül. Gratulálok Gebrandi úrnak az állásfoglaláshoz az utolsó szavazás a mai napon. Elnézést, ügyrendi bejelentésem lenne, elnök úr. Én kérem, hogy vegyük le ezt a napirendi pontot a napirendről, és holnap a koordinátorok foglalkozzanak vele. Ugyanis ez egy nyilvános szakbizottság, és a mi egyik feladatunk az, hogy a közegészségügyről gondoskodjunk. A jelentéstevő itt egymással versengő technológiák közötti választásra kényszerít minket, annak ellenére, hogy a bizottság azt mondta, hogy a sugárzás egyik technológia esetében sem okoz nagyobb egészségkárosodást, mint amikor a repülőtéren átmennek a test átvilágításon. Hogyha az egyik technológiát egy másikkal szemben akarunk kiátszani, akkor az egyik gyártót részesítjük előnyben egy másikkal szemben, és akár ez több milliós nyerességet jelenthet számára, hogyha ezeket a berendezéseket írjuk elő az európai repülőtereken. Nincsenek lobbisták, nem jegyeztek be semmilyen érdeküket, tehát itt gyakorlatilag gazdasági érdekek mentén kellene döntenünk, úgyhogy én azt hiszem, hogy az ilyen szavazást meg kéne gondolni. Köszönöm szépen, Chris Davis, a hozzászólást. A szavazás előtt vagyunk, és természetesen a szakbizottság azt tesz, amit akar, vagy amit dönt. Minden esetre ez egy aktuális téma Európában, és ez nem fog eltűnni azért, mert mi nem szavazunk. A piacon már egy sor új fejlesztés megtalálható, és remélem, hogy a módosító indítványok kapcsán úgy nyilatkozunk, ami megfelel a szakbizottság véleményének. Itt egy állásfoglalást fogunk megszavazni az illetékes szakbizottság felé. Nem tudom, hogy mi a jobb, ha ezt most elhalasztjuk. De itt van a jelentéstevő, itt van a módosítók listája, az egész folyamatot, eljárást végig játszottuk. Tehát először Chris javaslatáról kéne szavaznunk. Ki támogatja azt, hogy elhalasszuk a szavazást? Még egy jelentkezés. Nagyon jó lenne tudni, hogy mikorra halasztjuk ezt el, hogy ez még időben lenne-e az illetékes szakbizottság szempontjából. Ha ezt elhalasztjuk, akkor lehet, hogy a mi álláspontunkat nem tudja figyelembe venni az illetékes szakbizottság már. Madame? Köszönöm, elnök úr. Én a közlekedési szakbizottságban is részt veszek, ez az illetékes szakbizottság, és ez a szakbiz, az önök szakbizottsága ad álláspontot ehhez a ponthoz. Itt nincsen semmi, ami azt indokolná, hogy elhalasszuk. Ha megnézzük a közlekedési szakbizottság eh, határidejét, eh, igaza van elnök úr, hogy nekünk eh, el kell döntenünk, hogy tetszik-e ez a javaslat, vagy sem. Tisztelt kollégán Chris Davis által elmondottak a kereskedelmi érdekekről, azt hiszem, hogy nem helytállóak, hiszen a mi szavazatunkkal nem diktálunk semmit a technológiák választása tekintetében, hanem megvizsgáljuk a repülőtereket, a fuvarozókat, illetve egyéb testületeket, akik majd saját döntésüket meghozzák. Szerintem éppen ezért nincs semmi fenntartható indoka annak, hogy ezt most elhalasszuk. Alaya Sanders még kíván szólni. Köszönöm szépen, elnök úr. Foster asszonyhoz hasonlóan én is úgy érzem, hogy szavaznunk kell. Ez a vélemény, ezt a véleményt tovább kell adnunk a közlekedési szakbizottságnak. Ők az illetékesek, nekik kell a az álláspontjukat kialakítani. Alkalmunk volt a vitára, és ahogy Foster asszony is elmondta, a javaslat nyílt, nyitott végű, úgymond, tehát itt nem lesz egy végérvényes megoldás, itt különböző technológiák vannak, mi pusztán annyit mondunk, hogy olyan megoldást kellene választanunk, ami az egészség, a közegészség szempontjából kevésbé ártalmas, biztonságra kell összpontosítanunk, és további tanulmányok fognak még készülni. Azokat a te- azt a technológiát kell választanunk, amely az emberek egészségére a legkevésbé ártalmas, tehát szerintem szavaznunk, szavaznunk kell. Jó, akkor elutasítottuk Davis úr. Ki, ki támogatja az elhalasztásra vonatkozó indítványt ellene? Tartózkodás, tehát akkor egyértelműen szavazunk. Egyes módosító, Chris Davis módosítója kitámogatja, ellene, tartózkodás, elutasítva. Szintén Chris Davis féle módosító következik részenként eh, ellen, mellette ellene ez túl gyors volt, tehát az első részt kitámogatja, ki van mellette, 8-asról van szó, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük, tehát a második részt. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Lehet, hogy a gép nem működik, de ez amúgy sem befolyásolta volna az eredményt, úgyhogy talán egy másik géphez fáradjon hetes Davis féle módosító első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ha nincs ellenvetés, akkor ez az eredmény tízes mellette, ellene, tartózkodás egyértelműen elfogadtuk, 11-es részenként egyes rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük, ötös. Lezárom a szavazást. Elutasítva. A hatos mellett ellene tartózkodás elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as Chris Davis mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 17-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 15-öst. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es mellett ellene, tartózkodás elutasítva 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 18-as részenként, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A második része ennek a szavazásnak okafogyottá váltik, válik a 19-es mellett ellene tartózkodás utasítva 20-as részenként. Első rész, bocsánat, a 21-esről van szó, javítja magát az elnök. Első rész mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. A második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 22-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 23-as, 25-ös mellett illetve a 25-ös okafogyottá válik. 29-essel folytatjuk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 30-as, okafogyottá válik, 31-es Krisztus módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva.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 tartózkodás, elfogadtuk. 43-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 47-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 48-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 48-ast akkor ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Négyen eh, nem rendelkeznek kártyával, 62-en vannak eh, a teremben, 58-an szavaztak, tehát elfogadtuk a 48-ast a képi szavazással. 49-es, ki támogatja? még egyszer a 48-as elutasítottuk, elnézést. A több száz szavazás után már egy kicsikét összezavarodik az ember szeme, tehát elutasítottuk. Pontosan ugyanaz az eredmény, mint amit a készfelemelés alapján megállapítottam. 49-es kitámogatja, ellene tartózkodás elutasítva 50-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 51-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 52-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 53-as mellette, ellene, elfogadtuk. És most ezzel az utolsó záró szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 45-en mellette, 12 ellen, egy tartózkodással elfogadtuk a jelentést. Gratulálunk Revellini kollégának. Akkor a következő napi rendi pontunk a 25-ös Innovatív Unió, Európa átalakítása a válság utáni világnak megfelelően. Joao Ferreira az előadó, úgyhogy meg is adom neki a szót. Joe Ferreira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Lehet, hogy időt kéne adni az embereknek, hogy elmenjenek a teremből azért, hogy csönd legyen. Dann würde ich auch bitten, diejenigen, die azokat, akik nem akarják hallani, és ki akarnak menni, akkor ezt tegyék is meg, azért, hogy Ferreira kolléga elkezdhesse bemutatását. Köszönöm szépen. I have to leave myself. Thanks for joining me. So you have the floor.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 tak, proszę pana Ferreira. kérem akkor Ferreira urat, hogy kezdje meg előadását. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy jó időben történt a bizottságnak a döntése, hogy Véleményt állítunk össze az Innovációs Unióról és az Európa átalakítása a válság utáni világnak megfelelően, és hogy ez milyen kihívásokat jelent. Ugyanis kritikus tömegben növekedtek az erőfeszítések az innovációk területén. Eznek köze van az élelmiszerbiztonsághoz a, és más problémákhoz is. A forrásoknak a hiánya, vagy szűke, az új gazdasági ágazatok, az éghajlatváltozás, a biodiverzitás, azok csak néhány példa arra, hogy mikkel kapcsolatban kell a bizottságnak munkát elvégezni a technológia az innováció területén. A kapacitásunk növelése ezekben az ágazatokban sokkal többet jelent, mint az innovációs gondolatoknak a kialakítása, amelyeket aztán termékek kialakítunk. Ez egy olyan beruházás, befektetés, amely a, azt jelenti, hogy megfelelünk a kihívásoknak nem csak Európában, hanem az egész világon. A dolgok jelenlegi állásában, hiszen ez még csak egy első eszmecsere, nem akarok hosszasan foglalkozni ezzel a témával, hanem csak néhány ötletet szeretnék bevetni, hogy lássam, hogy a kollégák hogyan gondolkodnak ezekről. Néhány megjegyzésem lenne, amelyek idevágóak, a bizottságnak a témában kiadott közleményével kapcsolatban. Nos, az erőfeszítéseket össze kell hangolni és növelni, ahogy ezt a tagállamokban is látjuk. Ennek ugyanakkor nem szabad azt jelentenie, hogy a kapacitásokat a különböző régiók és az országok között nem osztjuk meg megfelelően. Az összehangolás pontosan azt jelenti, hogy a kutatásra és a fejlesztésre megfelelő támogatást adunk, befektetéseket eszközlünk, méghozzá szilárd, erős módon. Tehát a gazdaság és a kulturális fejlesztés területén el kell gondolkodnunk a regionális stratégiák kialakítására az innováció területén, amelyek a regionális fejlesztést befolyásolják, a környezetvédelmet, és az életkörülményeknek a javítását. Ez csak néhány terület azok közül, amelyekre hatással lesz az innováció. Az innovációnak kulcs elemnek kell lenni az összes közpolitikában, amelyek az energiával kapcsolatosak, az egészségügyel, a közlekedéssel, a vízi, vízzel. Horizontális alapról kell az innovációt megvalósítani, nem csak az állami, hanem a magánágazatban is, különösen a KKV-k területén. A tudományos és az energiarendszerek hatékonyan kell, hogy működjenek, és, és itt az utolsó megjegyzésem, ez szoros kapcsolatban áll az ösztönző rendszerekkel a tagállamokban, és le kell, hogy fedje az oktatást, ösztönöznie kell mindenkinek a hozzáférését eh, az oktatás minden szintjén külön figyelmet kell folytatni a természettudományokra, a mérnöki tudományokra és környezetvédelmi tanulmányokra. Több tagállamban nem fordítottak megfelelő befektetést ezeken a területen, területeken, amelyek ahhoz vezettek, hogy nincsen elég kutató. Ez pedig komoly akadály a tudomány, eh, tudományos és innovációs technológia erő, eh, erejének kiaknázásában. Köszönöm szépen, eh, mindenkinek szívesen veszem a hozzászólását. Nagyon szépen köszönöm. Következő hozzászóló pedig Vittorio Prodi, lesz. Köszönöm szépen, elnök úr. Általánosságban egyetértek a jelentéssel, e, minden megjegyzés fontos benne. Ugyanakkor azt hiszem, hogy van egy általános jellegű ellentmondás azt látjuk, hogy ezek az érvek nagyon fontosak, és ezért Európai Uniós eszközöket kell használni hozzájuk. Ezért világosan kell megfogalmazni a megfelelő szinteket, tehát hogy milyen szinten kell a kezdeményezéseket meghozni, és mindezekhez megfelelő finanszírozásra van szükség ahhoz, hogy a politikai kezdeményeseket megvalósíthatjuk az Európai Unió szintjén. Itt én ellentmondást látok, mert szerintem uh, itt nem egész uniós szintről van szó, hiszen ha ezt akarjuk megcélozni, akkor a, a tagállamok szintjén ez szétaprózódáshoz vezet. Ugyanakkor el kell gondolkozni azért arról, hogy miért van szükség ilyenfajta befektetésre, beruházásra, és honnan fogja az Európai Unió elteremteni az ehhez szükséges összegeket. Ugyanis, hogyha ez európai szintű kezdeményezés, akkor az Európai Parlamentnek is hozzá kell járulnia ehhez. A költségvetési források nagyságának meg kellene felelni a szakpolitikai kezdeményezés nagyságával. Tehát merleg, egyensúlyt kell találni a kettő között. Mert hogyha ezt nem találjuk meg, akkor sosem fogjuk tudni megoldani azokat a problémákat, amelyeket megcéloztunk. Ugyanis a szakpolitikákat megfelelő módon finanszírozni kell. Tehát néha rossz benyomást keltünk, nem akarjuk az Európai Uniós dimenziót világossá tenni az állampolgárok számára. Ezért az Európai Uniós költségvetésnek az egész dimenzióját meg kell változtatni, tehát ezen kérdések megoldására szóló kezdeményezéseket finanszírozni kell. Persze, ennél többről is van szó. Nyilvánvalóan azért is, mert gazdasági válság közepén van, vagyunk, és mindenkinek meg kell húzni a nadrágszíjat, és a pénz az nem nő a fákon, de a prioritások finanszírozására meg kell találni a megfelelő összegeket. Például az Európai Központi Bank az eurókötvények kérdésével haladó foglalkozni, és hogyha ezt teszik, akkor nehéz megfelelő támogatást találni ezekre a kezdeményezésekre. Azzal egyetértek, hogy a parlamentnek magasabbra kell tenni a lécet, és de olyan kezdeményezéseket kell elindítani, amelyekre már a kezdetektől fogva megvannak a megfelelő támogatások. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, most pedig Judit Márkes következik, utána pedig majd Eichhaut úr, tessék. Köszönöm szépen, teljes mértékben egyetértek a kollégáimmal abban, hogy az innováció lesz a hajtóereje a jövőbeli fenntarthatósági terveinknek, és ez lényeges lesz a gazdaságaink számára, és ez lényeges lesz a munkahelyek számára is. De hát mi az innovációnak a lényege? Mikor fog ez működni, és nem tudom ezt elég ismételni, hogy koncentrálnunk kell, koncentrálni kell, koncentrálni kell, nem csak az együttműködésre, hanem arra is, hogy mit szeretnénk elérni. Arra van szükség, hogy sokkal inkább interdisziplinálisan dolgozzunk minden szektor között a társadalomban, interdisziplinálisan itt a parlamentben is a különböző szakbizottságok között, és nem csak az ITRE-ben kell ezt megmutatni, hanem mindenhol és ezért annyira jó az, hogy a szabadságok fele arról döntött, hogy részt vesz ebben a munkában, de ehhez az is kell, hogy ne csak ezt a jelentést, hanem a jövőbeli jelentéseket is kiterjesztjük arra, mit szeretnénk elérni. Az Innovációs Unióban megemlítik a kihívásokat, a nagy kihívásokat, arra van szükség, hogy nagy társadalmi változások legyenek, ezt, illetve nagy társadalmi kihívásokról beszélnek, ezek mind az erőforrásokhoz kötődnek, vagy a széndiokszid csökkentéséhez, az, energia, az erőforrás hatékonysághoz kötődnek ezek. Lehetnek gazdasági perspektívák is, mint például hogyan lehetnek kilábalni a válságból. Lehetne beszélni az infrastruktúráról, vagy egy sokkal inkább szociális aspektusról, vagy humán aspektusról, például az egészséges időskorról. Tehát innovációra van szükség minden aspektussal kapcsolatban, ezek azok a nagy kihívások, amelyekre szükség van. van. Meg kell nézni azt is, hogy hogyan lehet áttörést elérni az által, hogy egyszeresítsük egyszerűsítünk és elkerüljük a fragmentációt. Nagyon fragmentáltak az EU politikáink, nagyon sok az alap, sok a célkitűzés, és nagyon sok a politika is. Ezeket egymással kombinálni kell, koncentrálni kell. Az innováció nem csak a kutatásról szól, az innováció az lehet kutatásorientált is, de lehet fejlesztésorientált is. Lehet, hogy valaki ö, ö, egy, egy kis vásárt a garázsából, úgy, hogy az Amazon.com is indult. Tehát ez is innováció volt. Tehát egyértelművé kell tenni azt, hogy az innováció az nem csak a kutatáson alapul, kellenek eszközök, olyan eszközök, amelyekkel a kutatást lehet abba az irányba terelni, amit említettem, vagyis abba az irányba, hogy hogy választ tudjunk adni a társadalmi kihívásokra. Ezen kívül azt szeretnénk, hogy a cégek a PPP-k segítségével kifejleszék az ötleteket. Szeretnénk ösztönözni azokat a találmányokat, amelyek még nem kerültek a piacra azt is tisztázni kell, hogy az innováció nem mindig csak egy termék, illetve egy technikai termék, ez lehet egy folyamat is, vagy egy szolgáltatás is lehet, vagy egyfajta mozgalom, mint például a Facebook. Lehet akár egy viselkedési változás is, és legyen szó termékről, mozgalomról vagy szolgáltatásról, Igazából viselkedési változtatást szeretnénk elérni. Az állampolgárokat kell előtérbe helyezni, hiszen az emberi viselkedés fogja majd az innovációt táplálni, legyen is szó bármilyen négy kategóriájáról is az innovációnak. Hogy ezt a változást elérjük, ehhez a költségvetésünket úgy kell elkülöníteni, ahogy azt Pródi kollégám is említette. Látnunk kell azt, hogy másfajta stimulusra van szükség. Nagyon sok cég, kutató, intézet van, amelyek függetlenné váltak. Úgy gondolom, hogy sokkal több ösztönzésre van szükség, hogy olyan terméket hozzanak létre, amelyek a piacra kerülnek. Csökkenteni kell az administratív terheket, amely megosztotta nem csak a tagállamokat, hanem az EU-t magát is. És sokkal um, kell fellépnünk, kombinálni kell az erőforrásainkat, és tudni kell, hogy mit szeretnénk, és meg kell nézni, mit szeretnénk elérni az EU-ban, hogy nehogy elveszítsük a csatát Kínával, vagy USA-val, vagy akár Izraellel szemben is, akik nagyon jók abban, hogy termékeiket, innovációikat a piacra jutassák. Hogyha nem szeretnénk elveszíteni ezt a versenyt, akkor, ahogy mondtam, sokkal jobban kell koncentrálnunk. Elnök, köszönöm szépen a kolléganőnek, most pedig Bász Eichhout következik. Köszönöm szépen, elnök úr, természetesen én is azt fogom mondani, hogy az innováció kulcsfontosságú, de szerintem már itt az ideje annak, hogy konkrétabbak legyünk, mert az innovációról beszélünk évtizedek óta, de az igazság az az, hogyha megnézzük Európa kiadásait, a kutatásra és az innovációra, és ezt összehasonlítjuk Japán vagy USA kiadásaival ezen a területen, akkor eléggé le vagyunk maradva. Tehát mindig azt mondjuk, hogy ez nagyon fontos, de igazából nem teszünk semmit ennek érdekében, és itt a probléma. Ezért egyeteműnek kell lennünk, hogy valóban változtatnunk kell, növelnünk kell a kiadást itt, mert hogyha megnézzük az EU 2020-as stratégiáját, akkor innovációról, fenntartató fejlődésről, inkluzív fejlődésről, intelligens fejlődésről beszélünk, és ezt csak az innováción keresztül tudjuk elérni, és legyünk egyértelműek ezzel kapcsolatban. Mert hogyha megnézzük környezetvédelmi szempontból, hiszen már az NV szabadságban vagyunk, és ha megnézzük ebből a szemszögből a különböző kiemelt intézkedéseket a 2020-as stratégiában, akkor azt látjuk, hogy az hatékonyság kapcsán pontosan az innováció legfontosabb. Erről beszéltünk Potosnik biztossal is. És arról kell gondoskodni, hogy pénzt helyezünk ebbe a kiemelt intézkedésbe. Ezért egyetértek Judit Márkessel, aki azt mondta, hogy fókuszálnunk kell, fókuszálnunk kell, a nagy társadalmi kihívásokra. Kettő van ezek közül, ami nagyon fontos. Az egyik az Európa öregedése, a második pedig az, hogy hogyan tudunk bánni az erőforrásainkkal. Ha megnézzük a jelenlegi bizottsági innovációs célkötőzésekre, akkor főként az innovációs partnerségre koncentrálnak az egészséges megöregedéssel kapcsolatban. Szerintem az ENVI szakbizottságnak rögzítenie kell azt, hogy a másik nagyon fontos politika az a energiahatékonyság növelése, és a bizottság kommunikációjában már van erről szó, beszélnek az intelligens városokról, az intelligens mobilitásról, fenntartató eh, ellátásról. Ezeket a kérdéseket sokkal nagyobb eh, fontossággal kellene kezelni, hiszen ez rajta lehetne a hatékonysági programunkon is. Nagyon jó az egészséges megelőzés is, de ne felejtsük el a többi célkötőzés sem, hiszen az Elviszakbizottságban vagyunk. Ez a két nagy ö, ö, társadalmi kihívás, ezekre kell koncentrálni, mert különben csak elköltjük a pénzt, nem prioritáz, priori, ö, nem helyezünk el prioritásokat, nem maradunk Kína, Japán és USA mögött. Köszönöm szépen. Szirpa Pitikainen kollega lesz a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni a jó munkához a jelentéstevőnek. Két pontot emelnék ki. Először is, amikor a bizottság a egészséges öröködéssel kezdett foglalkozni, ennek kapcsán valóban inkább az erőforrásokra kellene koncentrálnunk, mert hogyha megnézzük azokat az eredményeket, amelyeket a tagállamok felmutattak az egészséges örökedés kapcsán, azt láthattuk, hogy 3-5-6 évet veszettegetünk el, mielőtt elkezdhetnénk a konkrét javaslatokat az innovációs partnerségeket, illetően az erőforrás hatékonyság kapcsán. Tehát Jobban kellene koordinálnunk, és ki kellene használni ezt az együttműködést a KKV-kkal és a többi céggel is, amelyek hajlandóak feltérképezni a lehetőségeket, hogy fenntarthatóvá tegyék a vállalataikat 2020-ra, tehát hogy ne ártsanak a biodiverzitásnak és csökkentsék a kibocsátást. Hogyha a kutatással összefogunk, akkor megpróbálhatunk választ adni azokra a kérdésekre, amelyekre mi nincs válaszunk jelenleg. Tehát, hogyha az erőforrás hatékonysággal foglalkozunk főként, és ez lesz a kiemelt intézkedés, akkor én azt nagyon fontosnak tartanám. A második pont, amelyet szeretnék elmondani a jelentéssel kapcsolatban, az az, hogy Európa csapdája az az, hogy hogyan finanszírozza az új innovációkat, a kezdő vállalatok, kezdő innovációk számára, főként a KKV-k esetében. Tehát át kell akítanunk a, ezeket a struktúrákat, és jobban inkább kellene használnunk az Európai Beruházási Bank adta lehetőségeket ezeneken a területeken. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném elmondani, hogy február 17-ig 12 óráig lehet benyújtani a módosítókat, most pedig a következő napirendi pontunk következik, a 26-os napirendi pont, a bizottság zöld könyve az Európai Uniós Erdővédelmi Erős ereszti információ cseréről, a jelentés készítője Kriton Arsenis. Önél szó. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. Itt az erdőkről van szó, az fakitermelésről. Az erdők az Európai Unió területének 42%-át teszik ki, a GDP 10%-át adják az éves kibocsátás 10%-áért felelősek, 10 millió munkahelyet kínálnak az erdészetek. A vízvédelmet, a tajvédelmet, az árvizekkel szembeni védelmet biztosítják. A parlamentnek ez az első ebben a témában az első saját kezdeményezésű jelentés, a Tomás féle jelentés 97-ben született ez egy 40 oldalas jelentés volt, ami az erdők védelmét és szélesekörű hasznosítását tűzte ki célul. Az Európa Európai Unióban nincsen kifejezett erdészeti politika, de számos szakpolitika érinti az erdőket. A, ilyen például a mezőgazdasági politika, a különböző környezetvédelmi politikák, a kohéziós politika, a regionális politika, a polgári védelem és egy sor egyéb terület. A, aki és minden vita az abból indult ki, hogy az erdőket a savas esőkkel szemben meg kell védeni, és e, ezzel kapcsolatosak a klímaakciópolitikák is. Az Európai Unió 98-ban fogadta el az erdészeti stratégiáját, és 8 évvel később egy akciótervet. Az erdészeti akciótervben, ami 2006-ban született, négy fontos célkitűzés került megfogalmazásra. A versenyképesség, a környezet védelme, az életminőség javítása, illetve a koordináció és a kommunikáció erősítése. A négy célkitűzés körül, közül A versenyképesség területén volt előrelépés, némi előrelépés a koordináció és a kommunikáció területén, de alig volt előrelépés a környezetvédelem, illetve az életminőség területén. Részletesebben erre kitérhetünk, ha gondolják a későbbiek során. A zöld könyv vett, többek között az indokolta, hogy e két tekintetben nem történt előrelépés, nincsenek eredmények. Nyilvánvalóan arra is szükség van, hogy ezt az akciótervet az éghajlatváltozás kihívásaihoz is hozzáigazítsuk. Az erdők megöl megőrzése területén történtek eredmények, de a klímaváltozás komoly kihívásokat, új kihívásokat hoz, és ez különösen világos, hogyha az Európai Erdészeti Intézet jelentését megvizsgáljuk, amit a mezgazdasági főigazgatóság felé nyújtottak be. Itt vannak abiotikus és biotikus hatások, így például a szél lökések, az erdőtüzek, az asszály, és ezek a hatások egymást kölcsönösen erősítik. So, the same study... Ugyanez a tanulmány megvizsgálja a különböző továbblépési lehetőségeket. Öt zónára osztja az erdőinket. A mediterrán, a mérsékelt szárazföldi, mérsékelt óceáni, a hegyvidéki, illetve a boreális erdőkről beszél, és ezeket a kategóriákat alkalmazza az Európai Környezetvédelmi Intézet is. A tanulmány különböző lehetőségeket vázol fel az alkalmazkodás szempontjából, és szeretném ezeket röviden áttekinteni. Az erdő regeneráció kapcsán a diverzitást helyezi előtérbe az új fa, fa, fajták meghonosítását, az erdők gondozása kapcsán a különböző eh, külhatásokkal szembeni ellenálló képesség fokozása kerül előtérbe. Vannak olyan eh, lehetőségek, amelyek kevésbé megbízhatóak, az erdők fenntartása, és itt most felolvas az előadó egy írásos anyagból, tehát mindezekre tekintettel, illetve szorosan tanulmányozva az ITRE, illetve az AGRI szakbizottságok véleményét, valamint a parlament által szervezett szemináriumot követően amiért szeretnék az MV titkárságának köszönetet mondani. A szemináriumon a képviselőkön kívül számos egyéb érintett fél is részt vett, és alkalmunk volt részletesen megvitatni ezeket a kérdéseket. A javaslataimat a benyújtott írásos anyagban fejtettem ki. Az alapvető javaslat, illetve az alapvető fenyegetés a klímaváltozás kapcsán három jogi javaslatban foglalható össze. Az első azt hiszem, hogy egy új alkalmazkodási keretre van szükség, ami megteremti minden tagállamban a védelem alapját. A fenntartható erdészetet kötelezővé kéne tenni. Minden tagállam egyetértett a Forest Europe eljárás keretében az fenntartható erdészetre vonatkozó iránymutatásokban, és már közel állunk egy jogilag kötelező érvényű eszköz elfogadásához, vagy kidolgozásához. Az aktív, fenntartható erdészet alapján lehet közös erdészeti programokat kidolgozni, amelyek megfelelő kapcsolatban állnak a kappal, illetve egyéb kutatási programokkal. Az erdőtüzek megakadályozására vonatkozó jogszabály a közelmúltban került hatályon kívül, úgyhogy itt egy közös javaslatra lenne szükségenek újra bevezetésére. Végezetül, miután a kap a legfontosabb finanszírozási forrása a vidéki területeknek, amelyek az EU és az erdőknek, amelyek az EU területének 45%-át képviselik, az a kettes pillérben meg kell találni a módját a fa kitermelés további finanszírozásának, ezen kívül állami intézményekhez is fordulhatnánk, hiszen az erdők 40%-a állami tulajdonban van. Az erdővédelem finanszírozása, illetve a Natura 2000-es helyszínekkel kapcsolatban az információs rendszert úgy kéne átalakítani, hogy egyfajta területi rendszer alakuljon ki, ami különösen fontos az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjából. Az erdő szaporító anyagának védelmére is megfelelő pénzügyi forrásokat kéne fordítani. A vitára bocsátott javaslatomban az, a LULUCF-et nem javasoljuk. A LULUCF egy szélesebb időhorizontot vesz figyelembe az erdősítés, illetve az erdőírtás kapcsán. Az ETS pedig az ipari létesítményekre épül. Tehát nagyon nehéz az erdőket hasonló képen egyéni tulajdonokra felosztani. És újra kéne vizsgálni a biomassa széndiokszid semlegességét. Erre vonatkozóan pontos becslésekre van szükségünk, és egyidejűleg jogilag kötelező érvényű kötelező, követelményekre lenne szükség a biomassa minden formája tekintetében. Az erdők definícióját is felül kéne vizsgálni, hogy a különböző erdő típusok között megfelelően különbséget tudjunk tenni. Köszönöm szépen, és remélem, hogy a kollégák segítségével egy jó dolgozat fog születni. Köszönöm, Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Többen jelentkeztek hozzászólásra. Hübner asszony, Martin Kalenen, Barton Bron, Katrin Szoli, Andrés Pelon. Ezt majd áttekintjük ezt a listát. Köszönöm szépen, kérem értsék meg, kedves kollégák, sajnos be vagyok rekedve, ezért rövid leszek. Köszönöm szépen a jelentés készítőinek azt, hogy ezt a témát ilyen komplex módon kezelte. Nagyon sok oldalról tekintettem meg ezt. Úgy vélem, hogy sokkal több ilyen jelentésre lenne szükség, mert ezeknek a jelentéseknek példaértéke lehet. Ami az európai erdők helyzetét illeti, megállapíthatjuk, hogy egy nagyon nagy dossziéval állunk szembe, és minden következtetést figyelembe kell venni, ezek nagyon fontosak a biodiverzitás szempontjából. Az erdőállományok Európában állandó nyomás alatt állnak, mert a biomassa egyre nagyobb részben vesz részt a megújuló energiaforrásokban. Azonban figyelembe kell venni a, az említett biomassa mennyiségét. A becsült mennyiségeket is figyelembe kell venni. Úgy vélem, hogy ez az arány túlságosan magas. Egy módosítót is be fogok nyújtani. Nagyon óvatosnak kell lennünk, mert egyrésztről pénzeket adunk ki a megújulásra az erdők szempontjából, másrésztről viszont elpocsékoljuk úgymond a, az erdőterületeket, mert az erdőket biomaszaként használjuk fel. Ami a biológiai egyensúlyt illeti, ez a színek a non feltétele annak, hogy az európai erdők a gazdasági és szociális funkciójukat teljesíteni tudják. Így fenntarthatón, fenntarthatóvá kell őket tenni, és ezt a fenntarthatóságot, ennek a fenntarthatóságnak kell kihatnia az erdők igazgatási aspektusaira is. Ez vonatkozik az erdők felhasználására is. Szerettem volna még arra is utalni, hogy különböző definíciókat alkalmazunk az erdőkkel kapcsolatban. Ez gyakran zavarokhoz vezethez, egy kis összevisszaság alakul így ki a, ez előre, az FAO meghatározott definíciójára, vagy egy másik definícióra kell támaszkodni, azonban ezeket teljes mértékben be kell tartani, mert, egy, mert különben zavar keletkezhet, és ezeket a területeket nem tudjuk majd megfelelően kezelni. Támogatom azt a javaslatot, hogy az Európai Unió tagállamai dolgozzanak együtt az illetékes erdő, erdészeti hatóságokkal. Kérem, bocsássák meg, hogy ilyen a hangom, mondja az előadó. Figyelembe kell venni a vidékfejlesztést is, mert így a szociális aspektusokat is figyelembe tudjuk venni. Osztom a jelentéskészítő véleményét abban, hogy az Európai Bizottságnak javaslatot kell tennie az erdőtüzek megelőzésére. Tudjuk, hogy mekkora területeket veszítettünk el, amiatt, hogy óvatlanok voltunk, és és nem reagáltunk időben. Ami pedig az erdőtüzek megelőzését illeti, ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy nagyon fontos a pénzügyi támogatás, mind az információs rendszerek, mint pedig a korai figyelmeztető rendszerek tekintetében. Nagyon fontos a nyomonkövetés is, az erdők működését, illetve az erdők szerepet illetően a klímaváltozás megelőzésében. Elnök, köszönöm szépen Hibner asszonynak, most pedig Óken asszony következik, majd Kalachan úr. Thank you very much indeed. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, és eh, gratulálok Arsenis úrnak eh, a munkájához, ez, mert ez egy nagyon fontos téma, ugyanis az erdők nem csak környezetvédelmi szempontból fontosak Európa számára, hanem szolgáltatást is nyújtanak nekünk, és sokan élvezzük az emberek, az, az erdőket. Mint ahogy a bizottságnak a zöld könyve is felvázolja nyersanyagot, munkahelyet és megújuló energiaforrást biztosít Európa számára, és hangsúlyozzák a munkahelyek lehetőségeit is. Ezen kívül az erdők a biodiverzitás szempontjából is nagyon fontok, fontosak, és a levegő és az édesvíz szempontjából is. És sok ország kulturális örökségében is fontos szerepet játszanak. Tehát mivel ilyen fontos szerepet játszanak, a, mind a környezet, mind az állampolgárok kikapcsolódása szempontjából. Üdvözlök minden lépést, amely az erdők védelmét szolgálja. Épp ezért üdvözlöm mindazokat az intézkedéseket, amelyek az erdők védelmét szolgálja az éghajlatváltozással szemben, és figyelembe veszi a szívszidőrőtás elvét. Ugyanakkor nem győzött meg a a bizottság javaslata, a, a jelentéstevő javaslata a bizottság e, jogalkotási e, e, javaslatát illetően. Nos, az ellenőrzés ugyanis nem, vagy az ellenőrzés a legjobb a tagállami szinten. Nos, a, az, az erdőknek a, a, a az erdőkben az éghajlatváltozás hatása még mindig nem elegendően ismert. Épp ezért erősíteni kell az együttműködést a tagállamok között, és ez tudás alapúnak kell lenni a kutatásnak a megosztásával, és <clears throat> hogy kidolgozzuk azt a szakpolitikát, amely a különböző hatások megoldására törekszik. Épp, eh, köszönöm, épp ezért köszönöm a jelentéstevő munkáját. Köszönöm szépen, most pedig Mariát Auken eh, következik, majd pedig Van Brandt úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Támogatjuk ezt a jelentést. Ez egy szükséges tóma, téma, ugyanis az erdők nagyon fontos szerepet játszanak, és gyakran ezt nem veszik figyelembe. Épp ezért nagyon fontos, hogy a jelentéstevő ajánlásait kövessük. Én csak ennyit akartam mondani, és köszönjük a munkáját. Köszönöm szépen, Fembrandt. Következik majd, majd utána pedig egy... Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék csatlakozni a köszönetekhez, mert ez a jelentés nagyon sok témát felölel mint ahogy már hallottuk, mindannyian látjuk az erdők társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi hatását, és az EU erdőpolitikája nagyon összetett, hiszen olyan sok másfajta ö, politikai terület is hatással van az erdőpolitikára. És az erdőpolitika is befolyásolja a gazdasági, turista és más politikákat. Nos, a biodiverzitást figyelembe venve szeretnék néhány megjegyzést tenni. A az idézetek a preambulum bekezdésben Nagoyát is említi az előadó, és ennek nagyon örültem. Aztán az erdő ökoszisztéma megerősítésére is rámutatott a jelentésben. Nagyon fontos, hogy ezt megerősítsük, hiszen az, e, a vízforrásokhoz, a talajerózió megállításához, a széndiokszid tárolásához mind hozzájárulnak. A kutatási és technológiai fejlesztési kutatási program is felhasználandó arra, hogy nyomon kövessük, hogy mi történik a, az erdőkkel és az ökoszisztémákkal. Néhány más megjegyzésem leszne. Nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk azokat a célkitűzéseket, amelyek azt, mondja, azt mutatják, hogy sokkal többet kell tenni a környezetvédelmi minőségért. Említették a szubszidatási elvet is, és az egyes bekezdésben is ezt megemlíti. És nem tudom, hogy Arsenis kolléga a 14-es pontról tudna e, szólni az erdőtüzek megelőzését illetően, A szubszidiaritás elve hogyan befolyásolja az EU kompetenciáját a polgárvédelemmel kapcsolatban. Hiszen ennek EU hatája van. Aztán a genetikai eh, diverzitás, is nagyon fontos. Ennek van gazdasági alapja is, de nem csak a, a, állandóan a gazdasági és a versenyképességi ö, ö, ö, szempontokat kell figyelembe venni. Tekeretesen egyetértek, hogy az ETS-ben nem kellene, hogy benne legyen a Luli CF. Sok pont van, amiben egyetértünk, és végül tehát három van, a Nagoya, akkor az er-, erdői erők ökoszisztémáknak a megerősítése és kutatása ezzel kapcsolatban. és ez EU kompetencia a polgári védelemmel kapcsolatban. És szeretném visszhangozni azokat a véleményeket, amelyeket ezt nagyon hasznos jelentéstervezetnek ítélték. Köszönöm szépen. De Brün asszony, Szovén asszony, majd Sperello. Köszönöm szépen, elnök úr. Kiváló munkát végzett a jelentést tevő, és ez egy nagyon sűrű jelentés, és pont ez mutatja, hogy mennyire érdeklődik ez iránt a téma iránt a jelentéstevő. Három megjegyzésem lenne, és ezeket nyilván majd módosítok is követik. A 13-as cikket illeten érdekes a fizetségnek a bevezetése az ökorendszer szolgáltatásokkal. Nos, a fenyők savasítják a földet, míg a más fajták azok pont ellene hatnak. Tehát, hogyha lehetne a lombos fák ezt a feladatát figyelembe venni. Aztán a 14-es cikk, amelyet többször említették, ez pedig az erdőtüzek e, elezése. A kollégám elment, jobban tudott volna erről <clears throat> beszélni. Tehát vannak erdős övezetek, és vannak városi övezetek, ugyanakkor vannak olyan zónák, ahol elszórtak a, az erdők. Itt, épp ezért ezekről gondoskodni kellene, hogy az ajnövényzetet írtsák, mert amikor tüzek vannak, akkor ezek nagyon segítenek a, az erd, a, a tüzek terjedésében. Franciaország ugye nagyon sokszor nem mutat példát, de vannak olyan akkor azon jelentős fák, amelyek védelmet érveznek, élveznek, tehát például a szép fák, vagy a szép erdők, tehát miért ne lehetne az egész európai területre ezt kiterjeszteni azokra a csodálatos fákra, amelyek ezt megérdemlik. Nos, ez ennyi ötletem volt, és köszönöm szépen a munkáját. Dziękuję koleżance Suli. My w Polsce również. Köszönöm, Szabű asszony. Lengyelországban mi is így jelöljük a természeti emlékeket. Most Andrés Perello, Franco amint visszajön a terembe, majd Vittorio Prodi. Muchas gracias, señor presidente. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Én is szeretném támogatni ezt a jelentést, és rövid leszek, mert nagyon sok minden egyetértek, és kollégák is már elmondták előttem, amit akartam mondani. Az ajánlásokra szeretnék koncentrálni, és óvatosságra intek. Nos, amikor adatokról van szó, erdőkről szóló adatokról, akkor ez az Európai Unió nagy területére e, vonatkozik. Sokan azt mondják, hogy 40%-a az európai területeknek erdős terület. <clears throat> Ez azt jelenti, hogy, hogy furcsa, hogy nem létezik egy erdőszabályozás. Szerintem szükség van ilyesmire. És ennek két aspektusa van. Először is meg kell őriznünk bizonyos fajta típusú erdőket, és ezen kívül szubszidiaritásra is szükséges van, szükség van, tehát védeni kell, és jogszabályokra is van szükség, és ezt kombinálni kell a szubszidiaritással, de vannak más lehetőségek is. Lehet közösségi jogalkotás, és ugyanakkor meg lehet védeni az erdőknek a sokféleségét, sokfélegesét, sokféleségét és az európai örökséget. Hiszen, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor az örökséget nem veszük meg kellően figyelembe. Nyilvánvaló, hogy az éghajlatváltozás az nem veszi figyelembe a szubszidiaritást sem az nemzeti kormányok határokat. Épp ezért nagyon fontos, hogy az Európai Unió együtt lépjen föl az erdők védelmében, a környezetvédelmében, és harcoljon az éghajlatváltozás eh, ellen méghozzá egyformán. Ezért jó ez a jelentés, és szerintem szélesebb körű szempontból kell ezt néznünk, és egy minden témát érintő megközelítást kell alkalmaznunk, és olyan jogszabályokat kell létrehozni, amelyek a szubszidiaritást is figyelembe veszik, és megvédjük ezt a fontos ágazatot. Tehát remélem, hogy megtaláljuk a legjobb megközelítést. Két hozzászóló szerepel a listán, Prodi és Ferreira urak. Grazie Presidente, grazie anche al collega Kriton. Köszönöm elnök úr. Köszönöm elnök úr. Kiváló jelentést látunk itt. Egyetértek részt az elhangzottakkal. Egy-két dolgot szeretnék csak megemlíteni különösen ami a kihívásokat illeti az éghajlatváltozás következtében. Különös tekintettel az erdőkre, illetve általában a természeti környezetünkre. Egyre gyakoribbak az asszályok, és ezt az egyre elszaporodó erdő tüzek jelensége vagy veszélye kíséri. Úgyhogy ezeket az eh, különböző tényezőket mind figyelembe kell venni, meg kell vizsgálni, hogy mit tehetünk, amikor az erdőtüzeket eh, követően eh, megpróbáljuk visszaállítani a sújtott területeket, illetve összegyűjteni a biomasszát biztosítanunk kell azt is, hogy a jövőben fokozottabb biztonságra válik lehetővé, különösen ami a hegyvidéki területeket illeti. Fontos azt is megnéznünk, hogy hogyan lehet a talajeróziót megakadályozni, Ez lehetővé teszi a vízgyűjtést, illetve hogy a talaj vízszintje is kielégítő mértékű legyen. Itt a vízciklus tekintetében egy igen bonyolult követelményrendszernek kell megfelelnünk, és biztosítanunk kell egy megfelelő monitorozási rendszert, egy olyan rendszert, amit minél előbb be tudunk vezetni, akár műholdak bevetésével is, vagy a GPS technológia révén, amit környezeti, illetve biztonsági célból is alkalmazhatunk. Egy ilyen infrastruktúrával korai jelzést kaphatunk. Szenes úr igen jól összefoglalta a különböző tényezőket. Minden esetre én úgy gondolom, hogy a monitorozás alapvetően fontos. Ha megfelelő műholdas felvételekkel rendelkezünk, akkor pontosan tudjuk mérni, hogy az erdőket milyen hatás éri, és így könnyebben kidolgozhatunk egy közösségi megközelítést is, ami nem széttagolt. Köszönöm szépen. És utolsóként Ferreira úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, köszönöm szépen a jelentés készítőnek a tervezetét. Szeretném hangsúlyozni a szubszidiaritást, nagyon fontos ez ezen a területen, de vannak más pontok is, amelyek fontosak, mint például az LUCF kiszárása, a kibocsátási kereskedelmi jogok, illetve annak a kérdése, hogy mi mi az a különbség, amit a különböző fajta erdők jelentenek. Azok vannak monokultúrák, monokultúra erdők, amelyeket másképp kell kezelni, tehát ezek azok a dolgok, amelyeket szerettem volna kiemelni, és amelyek talán helyet kaphatnak ebben a jelentésben. Figyelembe kell venni a fitoszanit terrális helyzetét az erdőknek. Vannak különböző károkozók, és ezekkel kapcsolatban valamit tennünk kell. Ezek olyan problémák, amelyekkel valóban foglalkoznunk kell. Növény egészségügyi szempontból megfelelően kell kezelni az erdőket, a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt. Vannak olyan intézkedések, amelyekről már beszéltünk, például a természeti katasztrófák kapcsán, erről is volt egy jelentés. Az Európai Bizottságnak tovább kell vinnie ezeket az ajánlásokat lehet, hogy ki lehetne venni az előbb említett jelentésből is a javaslatokat. A természeti katasztrófákat illetően, és itt kezdeményezést kell tenni ezen a területen. Olyan eh, kezdeményezést, amelyet még nem fejlesztettek ki, itt az ideje annak, hogy a bizottság ezt megtegye, és végrehajtsa azt, amit ígért, mert ez még eddig nem történt meg. Fontos kérdés az is, hogy mit teszünk az ö, olyan erdős területeken, amelyek leégtek, hogyan lehet itt visszatelepíteni az erdőt. Ez egy ilyenfajta katasztrófa nagy hatással lehet egy országra, például a földközi tenger területén Görögországra, Spanyolországra, Portugáliára, és az erdő potenciált helyre kell állítani, újra kell erdősíteni. De mindenképpen őshonos fajokra van itt szükség. Köszönöm szépen. Ezáltal ezt a pontot le is zártuk. A módosítók benyújtásának határideje február 9-e lesz 12 óra. A következő napi rendi pontunk a 27-es 97-68 per LK irányelvnek a rugalmas végrehajtási eljárásra fogalomba hozott motorokra vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosítása. A jelentés készítője Pitekainen asszony. Tessék, önél szó. Thank you and, uh... Köszönöm szépen. Én türelmüket kérem a kollégáknak. Uh ebben a késői órában igyekszem elmagyarázni, hogy az irányelv miről szól, és én mit javasolok, illetve ezt szeretném majd megindokolni először is. A nem közúti járművekre vonatkozó irányelv elég sokféle motorra írja elő a különböző kibocsátási érdekeket. Ezeket az építőiparban, mezőgazdaságban, a vasúti közlekedésben, belföldi hajózásban alkalmazzák. 2004-ben került módosításra ez az irányelvek, új kibocsátási értékek kerültek meghatározásra, illetve egy rugalmassági eljárás, ami lehetővé teszi, hogy a gyártók korlátozott számú motort hozzanak forgalomban a régi 3A kategória szerint, és a további fejlesztéseknek, az új szabályoknak kell majd megfelelni. Ez a forgalmi érték motor kategóriánként 20%, vagy pedig egy meghatározott konkrét szám, nyilvánvalóan a százalék valójában egy igen kis darabszámot jelent. Kisgyártók esetében különösen. A javaslatom a következő. és amit a bizottság is javasol. A bizottság szeretné a fok, rugalmassági eljárás 20%-ról 50%-ra megemelni, és az abszolút számok is ennek megfelelően módosulnának. Különböző okok miatt, amire majd visszatérek, én nem azt javasolom, hogy kibővítsük a rugalmasági eljárást 50%-ra. Én csak arra teszek javaslatot, hogy a KKV-k esetében emeljük meg az abszolút darabszámot. A javaslat első táblázatában láthatók a jelenlegi motorszámok az érintett kategóriában, ami megfelel a 20%-nak. A második oldalon az 1.1.2-ben a bizottság által javasolt számok szerepelnek. Látható, hogy a kategóriánként, gyártónként a darabszám emelkedik. Az építőipartól eltekintve én is javasolom a rugalmasági eljárást, ha bár itt lehetnek nehéz kérdések, hogyan definiálunk bizonyos gépeket az egyenlő versenyfeltételek biztosítása szempontjából. A bizottság ezen kívül a vasúti járműveket és mozdonyokat is szeretné bevonni az eljárás körébe. Azt javasolja a bizottság, hogy a vasúti járművek esetében 20% legyen ez az eljárás által érintett darabszám, a mozdonyok esetében pedig egy fix darabszámot javasol. Az előbbieket én nem javasolnám bevonni. A mozdonyok felvehetők az eljárásba, még nagyobb számban is, mint amit a bizottság javasol. Ugyanakkor figyelembe kellene venni az Egyesült Királyság speciális helyzetét. Én tudom, hogy a megfogalmazást még tovább kell finomítani, hogy az megfeleljen a közösségi jogszabályoknak. Várom a hozzászólásaikat ezen a területen. Na most miért javasolom mindezt? A bizottság elemzése szerint a kb. 1500 különböző gyártó ebben a szektorban kis és középvállalkozás. A KKV-k esetében a helyzet sokkal nehezebb, mint a nagy gyártók esetében, ugyanis a megfelelési költségek igen magasak eh, termékegységre vetítve, éppen ezért eh, azt javasolnám, hogy a KKV-k esetében a rugalmassági eljárást bővítsük, emeljük meg a darabszámot, és ezzel a K plusz F költségeket, eh, illetve megfelelési költségeket is elismerjük. Öt fő problémám adódik. A bizottság egyik javaslata szerint a, ezeket a változásokat a gazdasági válság indokolja. Ami viszont igen veszélyes precedenst teremthet, és áthúzódó hatást más területekre is. Én nem a gazdasági recesszió vagy a konjunkturális helyzet miatt javasolom azt, amit itt előterjesztettem másodszorban. Elegendő idő kell biztosítani az ipar számára, hogy megfeleljen. Ha a rugalmassági eljárást jelentősen kiterjesztjük, akkor gyakorlatilag azokat büntetjük, akik már megtették a, elvégezték a feladatokat, és amelyek már megfelelnek a jogszabálynak. Tehát az éremnek mind a két oldalát figyelembe kell venni, azokra a vállalatokra is gondolnunk kell, amelyek egyrészt igénylik a rugalmasságot, másrészt azokra is, akik elvégezték a munkát, átalakították a terméküket, és ez számukra költséggel járt. A kettő számára azonos feltételeket kell biztosítani. Az EU 2020-as programban igen, nagyra törő célok kerültek megfogalmazásra az alacsony CO2 kibocsátású gazdaság tekintetében. Az innovációt is szorgalmazni kell a jogszabály révén, és tulajdonképpen a, ha így, így járnánk el, így lépnénk, akkor ez egy alapvetően rossz jelzést adna. Negyed sorban a, az építőipart már említettük, tehát az ő esetükben sem helytálló a gazdasági helyzetre való hivatkozás. És az ötödik pont, ami nekem nem tetszik a javaslatban, a következő. A bizottság a jelenlegi irányelv felülvizsgálatát a vasúti ágazata közösen kívánta elvégezni. Ez ugyan némi késedelmet szenvedett, de várhatóan ez évben sor kerül rá tehát az ipar számára, illetve számunkra is veszélyt jelent az, hogy most történnek bizonyos döntések, majd ettől ehhez képest teljesen ellentétes lépésekre kerül sor. Hatott sorban a környezet és az egészségügy kérdésével foglalkoztam. Potocsnik biztos úr néhány nappal ezelőtt úgy nyilatkozott, hogy a levegő minőség egy abszolút fontos prioritás, és a tagállamoknak meg kell valósítaniuk az EU standardokat. És ez a az üzemanyagokra, az emissziók, emisszió visszaszorítása és egyéb dolgokra vonatkozik forrás alapú jogszabályokat kell megalkotni, és ezek a standardok egyaránt vonatkoznak a nem közúti járművekre is. A bizottság környezeti hatástanulmánya nem veszi kellőképpen figyelembe azt, hogy ezeknek a járműveknek igen hosszú az élettartam, és az a jövőre kihatással lesz. A helyi kibocsátás is magasabb, mint az előírt szint. És akkor most elnök úr még nagyon röviden. Both as uh, for the construction sector, the... Ami az építőipari szektort illeti, itt a az átállás technikailag, műszakilag lehetős, lehetséges. De miért javasolom kihagyni az építőipart ebből az eljárásból? A vasúti járművek és mozdonyok esetében a 3B megoldás nagyon hiányos lenne a bizottság javaslata szerint. És e, az Egyesült Királyság is elég speciális esetet jelent ebből a szempontból. Jelenleg 20-ról eh, kívánja a bizottság növelni az eljárás alkalmazását, de mint ahogy említettem, itt még bizonyos módosításokra van szükség, és én igyekszem majd a megfogalmazást is megfelelően pontosítani. Köszönöm szépen, és várom az együttműködésüket. Köszönöm szépen. A hozzászólások között tizen jelentkeztek. Kérem, hogy maximum egy percben szóljanak, hiszen még egy napi rendi pontunk van. Kellenen Krista Klaas, Vittorio Prodi, Katrin Sully, Linda McGavin, Peter Liese, Karin Kadenbach, Elisabeth Gardini. Yeah, but it's possible that you start with, the, uh, with... Nos, kezdhetnénk az árnyék jelentestővökkel és a frakciókkal? Mert még az árnyék jelentős tevőket nem használtuk. Poc. Egy perc tehát. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentéstevő igen lenyűgöző módon dolgozta fel ezt az igen bonyolult témát. Én egyetértek a megítélésével, ugyanakkor viszont a következtetéseim némileg eltérnek. Szerintem az irányelv tervezetet el kéne vetni, hiszen a bizottság egy magasabb és bonyolultabb felvizsgálatot kell, hogy készítsen őszre. Ez a tervezet meglehetősen veszélyes precedenst teremthet az ipar szempontjából. Én már többször szóltam erről a témáról, és nem vagyok meggyőződve arról, hogy az álláspontomon változtatnom kéne. Amikor a gyártók erő, illetve szigorúbb követelményeknek kell, hogy megfeleljenek, akkor a versenyképességük is csorbát szenved, ez pedig elfogadhatatlan. Ez, ezen kívül azt is el kell mondani, hogy a környezeti hatások sokkal kisebbek. És nem szabad itt ilyen érzelemdús vitát folytatni, inkább hatékony intézkedésekre kellene törekednünk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Grundsätzlich darum bitten, dass man auch an den Én azt kérném, hogy eh, a nem jogalkotási napirendeket eh, illetően eh, talán a vitát fél héttel, fél hét előtt tíz perccel nem kéne említeni. Én minden esetre igyekszem rövid lenni. Um Szeretném, hogyha tudnánk, hogy miről is beszélünk. Ez egy kis intézkedés, egy rugalmasági intézkedés, és ez az úgynevezett NRMM irányelv. A célunk az az, hogy egy módosítást hozunk létre. A kérdés az az, hogy erre a módosításra miért is van szükség. És a jelentés készítő és utalt erre. Úgy gondolom, hogy sok minden visszavezethető a lobby tevékenységre a vasúti társaságok részéről a tagállamokban. Vannak olyan helyek, ahol ezzel nincsen probléma, nincsen problémájuk ezzel az irányelvvel, és az a benyomásunk néha, hogy hogy bizonyos mozdonyok esetében például kivételeket kérnek. A tárgyalások során nem szeretném azt, hogyha egyes gépgyártók, inkább középvállalatok ilyen lobby tevékenységet folytatnának. Gyakran látom ezt, hogyha elolvasom ezt a jelentést, és számomra egyértelmű az, hogy vagy mindenki számára rugalmasság lesz, vagy pedig senkinek. Tehát ez abszolút elutasítást jelentene, és a és szeretném ezt a úgynevezett vörös vonalat is meghúzni, definiálni. Nem lehetséges az, hogy a rugalmasság intézkedések mögött visszatérjünk a 2005-ös irányelvre, ahol leírták azt, hogy a, pontosan, a, pontosan a KKV-k a, KKV-k esetében, a gépgyártók esetében tervezési biztonságra van szükség. Nem szabad, hogy arra visszatérni illetve ami már így is benne van egy meglévő jogszabályban, mert ezáltal hiteltelenné válnánk. Köszönöm szépen, köszönöm Krámer úrnak, Van Bálen eh, úr, majd pedig Kellenen úr következik. Megpróbálok a lehető legrövidebb lenni. Ez nagyon eh, fontos jogalkotási dokumentum, tehát nagyon fontos az, hogy a következő napi renden ne a vége előtt 5 perccel foglalkozunk egy jogalkotási ö, témával. Amikor a lég, levegő minőségével foglalkozunk, akkor sokan azt hangoztatják, hogy olyan politikára van szükség, amely a forrásokra épít. Ez egy olyan üzenet volt, amit állandóan ismételgettünk. Hallhattuk Potocsnik urat, aki azt mondta, hogy nem tudja elérni a megfelelő szintet a finom porra kapcsolatban, hogyha nincsenek megfelelő forrásaink. Beszéltünk már erről az NRMM irányelvről, amely 7%-át teszi ki az NOx kibocsátásnak, tehát nagyon fontos forrásról beszélünk. A kérdés az az, hogy miért akarnak plusz flexibilitást a bizottság részéről? 2004-ben hajtottuk ezt végre, 2004-ben, és 7 évbe telt az, hogy sikerüljön elindítani a végrehajtást, tehát most kezdődik ez meg, és még mindig az történt, hogy a bizottság azt mondta, hogy bizonyos mozdonyok nem elhetőek. Svédországban, Németországban is már elindult valami, most pedig azokat fogjuk megdönt, őket fogjuk megbüntetni, mert valaki nem csinált semmit se 7 évig. Ugyanakkor egy áttekintést is beterveztek 2012-re. Tehát miért tesszük ezt? Tényleg nem értem. Úgy gondolom, hogy a forráspolitikának az a célja, hogy eh, a levegő minőségét biztosítsuk. Úgy gondolom, hogy egy dolgot lehet tenni ezzel, ha az egész dologgal el kell utasítanunk. Elnök, Köszönöm szépen, köszönöm a megjegyzését, és a napirendnek kapcsolatos véleményét fejlesztjük és továbbítjuk. Kellenen úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálom, hogy nincs már elég idő, hogy ezt a nagyon fontos dossziét megvitassuk, de mégis örömmel látom azt, hogy a bizottság fejegyezte azt, hogy milyen súlyos hatásai voltak a gazdasági vásárnak, és előállt ezzel az irányelvvel, hogy csökkenteni lehessen bizonyos motorok arányát, amelyet a flexibilitási rezsim alatt lehet a piacra jutatni. A jelentés készítője szerint ez egy nagyon veszélyes precedens, a bizottság viszont ezt a súlyos gazdasági és klímahelyzetben teszi ezt meg, amely kihat az európai vállalatokra. Támogatom azt, hogy nagyon kevés a korlátozás és derogációkat lehet megadni, és te és tudom, hogy specifikus problémák érintik az én országomat, Nagy-Britániát is. De a derogáció alapján sokkal magasabb arányban hagynak jóval bizonyos motorokat. A az építőipar kapcsán adott engedmények szerintem rövidlátóak, és nagyon fontos az, hogy a piac felendülése nagyon visszafogott volt eddig, és a rugalmassági rendszerből a nagyobb vállalatokat kizárták. A tízes módosítás az építőiparban használt motorokat kizárja, és ez kicsit összezavaró. Nagyon sok gépet alkalmaznak a különböző szektorokban, például ezt alkalmazhatják az építőiparban, de akár az erdő, erdészet területén is. Tehát nem igazán tudom, hogy a gyakorlatban hogy lehet ezt majd véghez végrehajtani. Egyetetetünk azzal, hogy ez a módosított irányelv nagyon hasznos lehet, hiszen 2003-ban az előző véget ért, és az NRMM irányelv véghe e-, e-, előtt még szükség van egy elfogó szabályozásra. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen Klenen úrnak, Kiszta Klász következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Bizonyára nagyon fontos ez a terület, és egyetértek a kollégákkal, hogy nem lehet itt érzelmeken alapuló döntést hozni. Olyan döntést kell hozni, mely a gazdaságban véghez vihető. Az, a gépiparban, e, e, gépgyártóiparban a három e, szakaszt nehéz végrehajtani. Az a helyzet, hogy egyrésztről itt vannak a motorgyártók, másrésztről pedig azok a gyártók, akik gépeket gyártanak. És ezeket, és, ő, és velük egyeztetni kell, figyelembe kell venni a képipogógázokat, a munka biztonságot, és minden gépnél saját fejlesztésről van szó, és úgy gondolom, hogy amit az Európai Bizottság javasolt, az, hogy legyen egyfajta rugalmasság, az nem csak a mozdonyok szempontjából fontos, hanem ez a kkv számára is fontos lehet, de a teljes gépgyártóiparák számára ez fontos és szükséges is, és azt szeretném, hogyha ezt a rugalmassági szabályozást ebben az értelemben, úgy, ahogy a bizottság ezt gondolta, ezt támogassuk, mert a KKV-k, illetve az építőipar a gépgyártóknak is E, ezzel e, egyet kell érteniük, hiszen e, szükség van nagyobb fajta igazságosságra a környezetvédelem szempontjából. Katrán Szüli következik, majd pedig Linda meg President. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint ahol, eh, ahogy hallottuk, a válság minden ágazatot érint, külön, és a nagyvállalkozásokat is. Például az építőipar eh, most kezd csak egy kicsit magához térni, de ez még nagyon gyenge. Eh, tehát szeretnék rámutatni a rugalmasság hiányára a pótmotorokat illetően. Ez különösen Franciaországban látható ez, hogy akár technikai átalakításokat tesznek, akár más megoldást találnak, ez a költségeket növelni fogja és az állampolgárok és az adófizetők fogják ennek a számláit megfizetni. És akkor az ember nem csak felhasználó, hanem adófizető is, és akkor kétszer fizeti ezt meg. Azt hiszem, hogy az adóterheknek a növelése az nem jó megoldás nem arról van szó, hogy a jogalkotás vagy az anyag lánc nem megfelelő, hanem azt kell megvizsgálni, hogy ezeket az anyagokat nem lehet megint felhasználni, anélkül, hogy a költségek növekednének. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a tolmá csoknak is, akik halandóak egy kicsit tovább dolgozni. A következő felszólaló utolsónként Gárdini azt aztán következik, most pedig Linda McEwen. Szerintem is több időre lenne szükség, hogy ezt megvitassuk, mert még a bizottsághoz is szerettem volna egy kérdést intézni. Számos vádat, ellenvádat hallunk azzal kapcsolatban, hogy mit elér, mi elérhető, mi nem elérhető például a mozonyok kapcsán. Különböző motorok vannak az új technológia kapcsán, különböző dolgok vannak Európában, van, amikor nem és igazán értjük ezt meg, megfelelően. Ezért a bizottságtól szerettem volna egy időbeli beosztást kérni. Tudom, hogy későn érkezett, későn érkezett ez a dosszié a bizottságtól, és kezdünk kifutni az időből. Nem tudom, hogy mi az időterv, nem tudom, hogy tudunk arról dönt, erről dönteni, anélkül, hogy elegendő tényt kaptunk volna, és elegendő módon megvitattuk volna ezt. Egy kicsit aggaszt ez a dosszi egyébként. Elnök, köszönöm szépen. Péter Líze következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Először is szeretnék ahhoz csatlakozni, amit Linda McEwen mondott. Valóban több időre van szükségünk, és Tatarella jelentés is meg kellett volna vitatni, hiszen ez is ide tartozott volna, de ezt hát sem tudtuk kezdeni. Lehet, hogy a titkárság eldöntheti majd az elnökkel, hogy nem tudnánk több időt szakítani erre. A rövid idő miatt csak néhány megjegyzésem lenne. Technikailag nagyon nehéz a dosszié, nagyon különböző verziókat hallok a szakértőktől. Valaki azt mondta, hogy 8 évvel ezelőtt már látható volt az, hogy ezeket az értékeket nem lehet betartani, és azt is tudjuk itt a szakbizottságban, hogy mindig azt mondják, hogy nem lehet betartani és egy kis nyomás mindig ide tartozik, hogy a megfelelő innovációt lehessen elérni. Egy dolgot szeretnék már most leszögezni. Az Európai Bizottság óriási hibát követett el, amikor itt egy illetékes szakbizottságban tárgyalja meg ezt a témát, viszont a gazdasági válságot hozza fel ürügyként ahhoz, hogy a környezetvédelmi szabályokat higítsuk fel. Hát ez elég érdekes, hogyha megnézzük az EU 2020-as stratégiáját, akkor azt látjuk, hogy a környezettechnológiába kell befektetni annak érdekében, hogy le lehessen küzdeni a gazdasági válságot, de amit most látunk, ez pont az ellentétes ezzel. Úgy gondolom, hogy egy megfelelő kompromisszumra lenne itt szükség a gazdasági válság nem elegendő ehhez. Köszönöm szépen, természetesen figyelembe vesszük az ön megjegyzését, és természetesen az elnöknek majd továbbítom ezt, és az Európai Bizottsággal pedig majd a koordinátorok fognak tartani egy külön ülést. Szeretnék csatlakozni Péter Lízéhez. Ha megnéztük azt, hogy mi is történt ma délután, hiszen beszéltünk Potosnik úrral arról, hogy nagyon magas standardokra van szükség, a levegő tisztasága miatt új innovációra van szükség, a gazdasági válság miatt a zöld munkahelyekbe kell befektetni, és utána pedig arról beszélünk, hogy a gazdasági válság miatt kell rugalmasság. Úgy gondolom, hogy most már itt az ereje annak, hogy együtt az átdolgozott irányelvet kifejlesszük, és együttesen megnézzük azt, hogy hogyan nézzenek ki a környezetvédelmi standardok. Lehet, hogy a gazdaság nem eléggé rugalmas, viszont a tüdő betegséggel vagy asztalmal rendelkező gyerekek sem azok. Elnök, köszönöm szépen, Gárdini asszony az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, néhány megjegyzést szeretnék tenni. Jó lett volna több időnk van erre a témára, ez nagyon technikai jellegű téma, és jobb lenne, hogyha többfajta aspektust tudnánk elmélyíteni. Örülök annak, hogy az Európai Bizottság figyelembe veszi a válságot. A válság nem egy absztrakt dolog, a gazdaság és a gazdaság és a pénzügyi helyzetre is kihat, és óvatosnak kell lennünk. Úgy vélem, hogy az indoklásban egy kicsit el kellene mélyíteni ezt, mert hogyha elolvassuk, hogy mi áll itt, akkor itt nincs meg az egyensúly, főleg a mozdonyok tekintetében. Azt látjuk, hogy vannak nehézségek, de ami itt, amit itt mondanak a mozdonyokról, azt bármilyen más szektorról el lehetne mondani. Ugyanez a probléma merül fel más szektorok esetében is. Nincs sok időnk, ezért a 3B fázist úgy kellene tekintenünk, hogy csak egy rövid fázis, bizonyos motorkategóriák esetében három év után úgyis a négyes szakasz lép életbe, tehát egy kicsit egyens, kiegyensúlyozottabban kellene ezt látni. Lehet, hogy már korábban is hibák történtek, amikor megállapították a különböző szakaszokat, ami pedig a rugalmasságot illeti, függetlenül attól, hogy a rugalmasságot én mindenki számára szeretném, nagyon fontos az, hogy a KKV-k, hogyha csak számukra lesz rugalmasság egy előre rögzített számmal, akkor úgy gondolom, hogy megállapíthatjuk azt, hogy ezzel visszaélések is, ezzel el lehet kerülni a visszaéléseket, hiszen a kicsik számára ez egy lehetőség, viszont lehet, hogy eh, itt a dupla mechanizmusokkal nagyobb rugalmasság alakul ki számukra, tehát mindenképpen egyensúlyt kell teremteni. Elnök, köszönöm szépen Gárdini kollégának. A módosítások benyújtásának határideje február 9-én 12 órakor lejár figyelembe véve a jelenlegi helyzetet, át fogom adni azt a kérést, hogy a szakbizottság tartson Strasbourgban egy külön ülést. A 28-as napi rendi pont még itt van előttünk, Salvador Tatarella úr részéről, viszont már nincsen időnk, igazából nincs semmi időnk már erre, és ezért lesz majd egy plusz ülésünk Strasbourgban. Hogyha lesz egy plusz ülésünk, akkor lehetne esetleg a módosítók határdejét is áthelyezni azon ülés utánra, ennek lenne értelme. Elnök, igen, ezt meg fogjuk tenni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen és lezárjuk az ülést. Tatarella úr való, valószínűleg megérti a döntésünket.